So, liebe Kedves kolléganő kollégák, a délelőtti szavazó maraton után, ma délután elég fontos témáink lesznek. A 14-es napi rendi pont, pedig eh, a 2050-ig az alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve. Úgy döntöttünk, hogy jelentést készítünk erről, hogy a parlament álláspontját rögzítsük. Van egy előadónk is, Chris Davis. Chris Davis munkadokumentumot készített elő, amelyről ma vitázni szeretnénk, és most át is adom neki a szót. Chris Davis a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kapok, hogy erről sok nincs sok képviselő körünkben, de a szavazás az új év során az egyik legfontosabb lehet a parlament hivatali idejében. Az alacsony szindioxid kibocsátású projekt 2050-ig terjed. 40 százalék csökkenés, illetve 60 százalék csökkenés 2020-2030-ig a terv. Minden jelentés foglalkozik ezzel szükséges, hogy 2050-ig 80%-os csökkenés érjünk el a fejlett országban. A mostani egyetlen konkrét cél azonban a 2020-ig történő csökkentés 20 százalék. Új politikai eszközök szükségesek. Az egész megközelítésünket meg kell változtatni. A dokumentum a dokumentumos a tanácsban áll. Hogyha a parlament ezt támogatja, az egy szép gesztus, de politikai hatása nem sok lesz, mert végül is a tanács kell jóvá hagyja. De hogyha a parlament ezt a jelentést elutasítja, ahogy júniusban az EICAUT jelentéssel láttuk, akkor uh, nehéz helyzetbe jön, kerül a bizottság. Uh, nagy csapás lenne az egész stratégiára az Európai Unióban. Akkor hiába dolgozott a bizottság, hogy a tanács és vagy a parlament nem fogadja el. Csak politikai döntésnek ez az alapja a képviselők és mások részéről. Az első kérdés az, hogy komolyan hisszük-e, hogy igaza van a tudósoknak világszerte, akik azt mondják, hogy az ember okozta a felmelegedést, ennek a fejlődése gyors és veszélyes a földünkre. Hogyha így gondoljuk, akkor veszélyes a helyzet. 6%-kal nőtt a kibocsátás, szindixit kibocsátás tavaly. Néhány évvel ezelőtt arról volt szó, hogy meg kell fordítani a trendet 2015-re egyáltalán nincs erre lehetőség, hogy csökkenjen a kibocsátás 2015-ig, és ne nőjön. Most már valószínű, hogy a század során 4 százalékos, 4 fokos lesz a felmelegedés. És nem tudjuk, hogy mikor fog megállni. Hol fog megállni? nem minden képviselő, nem minden miniszter, nem minden szavazó ért egyet a tudósok többségi véleményével. Hog Krajna, val beszélgettem, e-mailben a kollégák is megkapták. Más a megközelítésünk. Második kérdés, így hangzik, hogyha nincsen nemzetközi megállapodás, akkor egyedül folytatjuk-e ezen az úton? Ez a lengyel kérdés. Lengyelország kérdezte. Érdemes-e a szín alapú erőműveket le bontanunk, használaton kívül helyeznünk, hogyha Kína továbbiakat épít. Érdemes a új technológiába fektetni. Továbbra is szén alapú erőműveket épül, épít Kína. De más ö, fejlődő nemzetek, mint például India is így tesz. De Kína a zöld technológiának, a megújítható technológiának a legnagyobb terjesztője. Mi a jövő? A jövő valószínűleg nem a szén alapú erőmű. A jelenlegi helyzet ellenére világosan látjuk, hogy mi a jövő. Az alacsony széndiokszid kibocsátású technológia már le is maradtunk a modern technológiákban. Már pedig nem gazdasági érdekünk, hogy lemaradjunk. A kibocsátás 60 százaléka szén és gáz égetéséből származik. De egyelőre Európa nem akar eléggé beruházni az új technológiába, mert nem adunk világos jelet. A Euroelectric az áramtermelők többségét képviseli. Hasonlók a céljai, mint ö, amit a, az IPCC fogalmazott meg. Ez az úti terv azt mutatja, hogy reális ilyen csökkentést megkövetelni. Hogyha el akarjuk érni, akkor két dolgot kell megtenni. Először is lehetővé kell tenni, hogy bármilyen eszközt használjunk, ami rendelkezésre áll. Nem szabad korlátozást megfogalmazni az atom energiával kapcsolatban. Egyes országok ezt nem fogadják el, mint például Ausztria. Ők már a megújítható energia függésében vannak. További mm, követelmény, mondják az áramtermelők, reformok szükségesek az emissziókereskedelemben. Az ETS-nek az volt a célja, az évi, az volt a szél, hogy 1,7 százalékos kibocsátás csökkenés legyen évente. Az alacsony kibocsátású technológiákat fejlesszük, csak hogy olcsóbb megmaradni a régi, a régi mellett. Mindannyian tudjuk, hogy amikor az LTS megvitattuk 3-4-5 évvel ezelőtt, akkor arra számítottunk, hogy legalább 30 euró legyen tannánként a széndiokszid, és nem 15. Most pedig azt mondják, hogy a széndiokszid ára jelentősen nőni fog 2020-ig. Az áramtermelők is azt mondják, hogy fel kell lépni, hogyha a szindioxid ára felmegy, ö, hogyha a kap úgy alakul, a piac maga is a megfelelő irányba indul el a beruházásokkal. Megfelelő dátumot kell megállapítani, határidőket, célokat, akár 2020 után, 2025, talán 2030 legyen a határidő, legyen egy döntés most kell közölnünk azért, hogy megfelelően ruházzon be az ipar. Minél szigorúbb bak leszünk, annál ambiciózusabbak lehetnek a célok. Nos, ennyi. Elnök úr, összefoglalnám. Változik a világ. hogy hogyan alakítjuk a gazdaságot, nos, az változni fog a következő évtizedekben. Lesznek győztesek, nyertesek és vesztesek. Egyes országok, vállalatok nyertesek, vesztesek lesznek. Hogyha sokkal nagyobb arányban nem ruházunk be, és nem adunk ilyen jelet az iparnak, akkor a mi iparunk mi országaink a vesztes oldalon lesznek. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Krisz, ezt a bevezetést. Remélem, hogy nagyon élénk vitánk lesz. A frakciómban nagyon nagy érdeklődés volt az árnyék előadó posztjára, nagyon sokan eh, akartak foglalkozni ezzel a 2050-ig terjedő időszakkal Lindától kaptam meg, eh, aztán igazából az árnyék előadó személyét, és ő fog Krisszel együtt dolgozni. Talán ez az egyik legfontosabb a saját kezdeményezésű jelentésünk. A többi is fontos, de ez az egyik legizgalmasabb jelentés lesz, hiszen ritkán írunk olyan jelentéseket, amely itt most 40 évre a jövőbe tekint. Ennyi vízió ritka a politikában általában. Általában adhok problémákkal foglalkozunk, ilyenekkel foglalkozunk általában, vagy legfeljebb egy tíz éves tervet készítünk elő, és akkor már messze mentünk. De most a politika az évszázad közepéig mer kitekinteni. Véleményem szerint ez így helyén való és szükséges is volt. Mivel a világban lévő dinamikák óriásiak. Ezen kívül hosszú távú forgatókönyvre van szükségünk, hogy ezt a nagyra vágyó célt elérjük. Hogy kettő fokkal csökkentsük és így stabilizáljuk a hőmérsékletet. Tudjuk, hogy növekszik a világ lakossága, növekszik a világ gazdasága. A nyersanyagok, energiát egyre többen fogyasztják, és egyre többet. Ebben az évtizedben és a következő évtizedekben is sok jön még rá erre erre a talapzatra. Igazából gratulálhatunk, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok is rendelkeznek egy 2050-ig terjedő vízióval. Tudjuk, hogy vannak nagy befektetési ciklusok, erről már hallottunk. Az erőmű, gazdaság 30-50 éves ciklusokban fektet be erőművekbe, tehát a most épített erőművek 2040-ben, talán 2050-ben is állni fognak még. Nagyon fontos az, hogy tisztán lássunk, hogy a politika milyen irányba szeretne elmozdulni. Hogy mit várhat az ipar, a társadalom, és hogy hogyan lehet megfelelő időben orientálódni a Stern jelentést is megvitattuk itt, levontuk a következtetéseinket. Az egyikük az volt, hogy a korai befektetések, a korai orientáció mindig hatékonyabb és olcsóbb, mint a későbbi orientáció. 2020-ig döntő lesz az, hogy sikerül-e az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását eh, csökkenteni, és így a klímaváltozást is enyhíteni. És erre szükségünk van egy agendára. Hogyha belenézünk a bizottság dokumentumába, akkor itt eh, három-négy nagy szektorról van szó, az energia ágazatról, szinte széndiokszid mentesnek kell lennie, hogy elérjük a célunkat az iparnak nagyon nagy mértékben 83-87 százalékig kell, hogy széndiokszidmentes legyen. A közlekedés, hogyha kivesszük a repülés, a hajó forgalmat, akkor 61-74 százalékos, és az építőipar 88-91 százalékig széndiokszidmentes kell, hogy legyen. Tehát szinte az épületek állaga száz százalékig széndiokszidmentes kell, hogy legyen. Tehát lehet, hogy itt még többet kell tennünk. Tudjuk, hogy az Otto motort és a dízelmotort ki kell váltani az elektromos motorral, a hidrogén meghajtású autóval, vagy esetleg még újabb meghajtóval. Az erőművek nél megvan az alternatíva a megújuló energiaforrások esetében, de az atomenergia is szóba jön bizonyos esetekben, hogyha széndiokszidmentes az egész ciklus. És megvan a szén megkötés és tárolása, a CCS, ahol mindenképpen meg kell találnunk a megfelelő módot. Tehát egy új ipari forradalom zajlik, lesznek nyertesei, lesznek győztesei, lesznek olyanok, akik eltűnnek, olyan iparok, és lesznek olyan új iparok, amelyek növekednek, vagy teljesen újonnan alakulnak. Úgy vélem, hogy a konverziós szempontokat sem szabad elfelejtenünk, hogy a politika milyen egyensúlyt hozhat létre. Azt szeretnénk, hogy lehetőleg sok nyertes és kevés vesztes maradjon a végén. Itt a politika egész eszköztárára szükségünk van. A kompenzációtól az ösztönzésig. Új szakmákra van szükség, új képesítésekre van szükség. Tehát például az Európai Szociális Alapnak nagy feladata van. A tagállamokban, a régiókban a nagyvárosi agglomerációkban, hiszen itt a, az európai regionális alapokból is kellenek majd a milliók. Lesznek olyanok, akik nagyon sokat fognak szenvedni az átmenet alatt, hiszen ez pénzbe kerül és drága lesz. Az energia, szegénység olyan téma, amit figyelembe kell vennünk. Úgy gondolom, hogy a 2050-es víziónk esetében írjuk le a köztes lépéseket 2030-2040 körül nagyon izgalmas lesz. Hiszen 2020-ig van egy keretünk. Most pedig eljön annak az ideje, hogy döntsünk, hogy hogyan tovább. Látom, hogy Román Jordan Cizelje is itt van, aki az ITRE részéről felelős, ezért az itrére és az envire van szükségünk a témánál. El kell mondanunk, hogy mi a cél a megújuló energiák esetében 2030-ig. Tehát mi az energiahatékonyságnál a célunk 2030-ig? Ezt az itrének kell megválaszolnia. És együtt kell működnie velünk. Itt csak két dolgot említenék még a hetedik kutatási keretprogramnak is segítenie kell, túl kevés pénz van a megújuló energiaforrásokra, tehát a, a tengerparti szélerőművek, a geotermia és így tovább nagyon-nagyon kevés pénzt fektetünk be ezekbe a jövőbe mutató iparágakba. Szükségünk van a megfelelő árszignálokra is. Krisz már említette, hogy egy 7 eurós vagy 16 eurós szén ár nál ez nehéz. Megfelelő árszignálokat kell adnunk, hogy a megfelelő befektetésekre kerüljön sor. A szén szivárgást is szeretném megemlíteni. A zöld technológiákkal versenyzünk, Európának nem szabad várnia, haladnunk kell. Ezen kívül a szénszivárgás a koncepció része, amennyiben a partnereink Tehát itt mindenképpen kiegyenlítést kell az iparágaink között elérnünk. Hogy ne legyen sokaknak hátrányos és keveseknek előnyös. Nagy témáink vannak, tehát elég hosszú a lista, Romana Jordan Cizelj kap szót. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Kicsit más a szerepem most, mint az éghajlatváltozási állásfoglással kapcsolatban most nem az ITRE szakbizottságot képviselem, hanem árnyék jelentéstevő vagyok a frakcióm nevében. Egyetértek azzal, amit mondott az előadó. Nagyon fontos dokumentumról van szó. Magam részéről a következőképpen látom. Meg kell vitatni, és meg kell egyezni abban, hogy 2020 után mi a teendő több időt kell szentelni a 2020 után intézkedésekre. Nem szabad a részletekbe belemenni, nem szabad túl sok energiát erre elpazarolni. A fő irányvonalakban kell megállapodni. a dokumentumnak ö, nagy egyetértéssel kell, széleskörű egyetértéssel kell találkoznia azzal kapcsolatban is, hogy hogyan érjük el a céljainkat. Úgy gondolom, hogy ez a dokumentum időben készült el a bizottság tollából. A cél az, hogy maximális hőmérséklet növekedés két fok legyen. Paradigmaváltásra van szükség új technológiára, új infrastruktúrára, ehhez jelentős beruházás szükséges, és több évtizedes próbálkozás, stabilitás. Ehhez közös, stabil célok szükségesek. A dokumentum megvitatása nem szólt, hogy belemenjen abba, hogy jók-e a célok E, ezekről már megállapodtunk, jó? És el kell érni ezeket. Az a kérdés merül fel bennem, hogy amikor új célokat alapítunk meg, mik legyenek ezek. Egyelőre nehéz megmondani, hogy mi lesz a jó cél 2030-ban, 2040-ben, 2050-ben. De világos célokat kell megállapítani nemzetközi szinten. Nemzetközi kell tenni ezeket a célokat. Ezen dokumentum vitája időt igényel, és figyelembe kell venni, hogy mi történik az decemberi éghajlatváltozási konferencián. Azt kívánom, hogy az emisszió csökkenéssel alaposan foglalkozunk. Egyelőre a vita arra korlátozódott, hogy milyen legyen a, az előállítás csökkenése. De hogyha komolyan kívánunk foglalkozni, akkor világosan kell látni, hogy az életmódunk milyenféle kibocsátások hatásokkal jár. Meg kell vizsgálni, hány fajta kibocsátás van, és milyen mértékű. Csak akkor hihető, amiben megállapodunk nemzetközi szinten. Így tudjuk az emissziót csökkenteni, csak így tudjuk felmérni, hogy mi a széndiokszid szivárgás, Egyetértek azzal, ami elhangzott. A gazdaság élénkítés fenntartható fejlődéssel biztosítható. Az energiaszektor és az ipar elválaszthatatlan. Mindenhez jelentős beruházás szükséges. A bizottság dokumentuma tartalmaz elemzést a különböző szektorokról. Ezeket az elnök úr felsorolt, ezért nem is ismétlem meg. Azt hiszem, ez jó megközelítés. El kell gondolkoznunk azon, hogy ezt a megközelítést hogyan lehet nemzetközivé tenni az éghajlat tárgyalások során. Nem szeretnénk nem lehet csökkenteni az emissziót, hogyha a technológiai fejlődés nem veszük figyelembe. Beruházás szükséges, támogatni kell a kutatást, fejlesztést, innovációt. Ezeket a célokat a nyolcadik keretprogramhoz kell kötni, amelyet most készítenek elő. A bizottság dokumentumot készít elő erről őszi megjelenéssel. A 2020-as határidőt komolyan kell venni, addigra bizonyos kérdéseket meg kell oldani. A ö, pénzügyi terv is ezt figyelembe kell vegye. Ami a nemzetközi vétételt illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, ezt nem lehet félresöpörni. A fenntartható fejlődés három aspektust kell tartalmazni. A szociális aspektust, versenyképesség és környezetvédelem. Ezek mind egyformán fontosak, és a nemzetközi szintéren is meg kell jelenjenek. Vannak még nyitott kérdések. magam is feltettem magamnak kérdéseket dokumentummal kapcsolatban. Sok könyvet olvastam erről a témáról, tudom, hogy vannak különböző pénzügyi eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy elérjük az éghajlatváltással kapcsolatos célokat. Úgy vélem, elemezni kell a különböző lehetséges megközelítéseket. Ezeket, ezt meg kell tegye a bizottság. Amikor a 80%-os széndiokszid kibocsátás csökkentésről beszélünk, nem tudom, hogy ez mibe fog kerülni a polgároknak egyénre lebontva. Technológia semlegesek kell legyünk. Nem szabad előre lemondjunk egyes technológiákról. Itt lenne egy kérdésem a bizottság felé. Eddig kitűzünk célokat, de világos, hogy ezek nem mindegyikét sikerül elérni 2020-ra. A bizottság hogyan látja ezt? a nukleáris, az atomenergia szerepét hogyan látja a bizottság 2020-ig? A megújítható energia és az energiahatékonyság kérdése is felmerül. Azt hiszem nagyon jó a vélemény szerzőjének javaslata. Mint az elején mondtam, úgy gondoltam, hogy jó megközelítés ez, de nem szabad nagyon belemennünk a részletekbe. Nem fogadjuk el a bizottság dokumentumát jelen állapotában, de elfogadjuk a parlament irány vonalát. Remélem, hogy itt széleskörű konszenzus lesz. Azt hiszem ez a dokumentum úgy is felfogható, mint nyomás, amelyet a parlament gyakorol. Nos, ez a kezdeti megjegyzésem. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen Romána hozzájárulását. Rossz példát mutattam, mert ö, én is hosszan beszéltem, ö, ön is 5-6-7 percet kapnak a koordinátorok, a többiek két 3 percet. Most már a 20 plusz szal kapcsolatban sok időt használtunk el. Hát, hogyha a délelőtti időt is hozzászámoljuk, akkor de hát megpróbálok röviden hozzászólni. Először is hadd kezdjem azzal, hogy minden alkalommal, amikor a 2050-es úti tervről beszélek, akkor mindenki egyetért, mert olyan messzi van, olyan távoli, hogy bele ö, egyezhetünk bármibe. Csak hogy fel kell fogni, hogy amikor a 20-50-es úti tervet tárgyaljuk, az azt jelenti, hogy az egész gazdaságunk át kell alakuljon különböző szinteken, már holnap is, más szempontból meg holnap után, de 20 de a 2050 közelebb van, mint gondolnák. Örülök, hogy Davis úr, az előadó is ezt aláhozza. Nos, a az Európai Bizottság úti tervének kritikája, akkor el kell mondani, hogy költséghatékony átmenet szükséges az alacsony széndiokszid kibocsátási gazdaságba. De hogyha megnézzük a mérföldköveket, akkor nem látjuk ezeket világosan. Nagyon elegáns a mérföldkő ö, kifejezés, de csak azt látjuk, ö, hogy 40% csökkentés van 40 év alatt, és 20 év alatt újabb 40 százalék kellett. Tehát 40 százalék ennél 40 év alatt, 40 százalék csak 20 év alatt. Ez nem lineáris. A lineáris csökkenés a legköltséghatékonyabb, hatékonyabb, ez ki is mondja a dokumentum az elején, de a javaslat egyáltalán nem lineáris. Azt hiszem, hogy ez nem megfelelő megoldás, mert egyes szektorok azonnal át kell alakuljanak, hogy más szektorok is ezt megtegyék. Azt hiszem, itt világosabban kell véleményt mondjon a parlament. Lineárisan ö, kell ö, haladni, ez 10 ö, százalék évtizedenként, de 2013 még 2020-ig 13 százalék csökkenés kell ö, legyen. Davis úr is mondta, hogy ha megnézzük az átmenetet a gazdaságban, akkor az energia szektor az, aminek a leggyorsabban, drasztikusan meg kell ö, újulnia. A megújítható energiákat ö, kell felhasználnia. Azt hiszem, hogy az áram szektornak kell, az energiaszektornak kell először megmozdulnia. Az alacsony szén-dioxid kibocsátásról beszélünk, de mit értünk ez alatt? Teljesen más a helyzete a megújuló energiának, más a gáz esete, más a szén erőművek esete, illetve az atomenergia. Teljesen külön ágazatokról beszélünk. Hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor most kell változtatni. Nem járhatunk el úgy, mint általában, hogy majd megpróbálunk a végén begyorsítani. Nagyon fontos a hatékonyság ezt azt hiszem sokkal jobban alá kell hozni, ha megnézzük a tanulmányokat. Tudom, hogy Jordan asszony több tanulmányt kér, de már sok létezik. Hogyha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy világosan kimondják, hogyha meg akarjuk tenni ezt a lépést, és olcsón, a lehető legolcsóban akarjuk megtenni, akkor meg kell bizonyosodni a felől, hogy energiahatékonyság van. Ne pazaroljuk az energiát, mert kevesebbet kell akkor tám, ö, ö, kevesebbet kell előállítani, kevesebbet kell importálni. Azt hiszem, ezt még egyszer alá kellene önne. Lizes kolléga ezt említette is. Természetesen az ITRE szakbizottsággal kell eljárnunk szoros együttműködésben. Nagyon fontos hogy a jelentés végén közvetlen akciót kell javasolnunk. Meg kell mondani, hogy milyen törvényhozási akció szükséges ehhez a zöld gazdasághoz, hogy ezt elérjük. Hát nem muszáj zöld gazdaságnak, megújuló gazdaságnak, bármi másnak lehet nevezni, de a jövő gazdaságáról van szó. Egyrészt az energia szektorban átállás szükséges, másrészt pedig a közlekedés szállításban. Itt feltétlenül lépnünk kellene. Végül pedig megfelelő anyagi ösztönzés kell, hogy az ipar megkapja a megfelelő jelzést, az új energiába fektessem. Konkrét kérdés az ETS jelenlegi rendszere új vitát tesz szükséges, és stimulálnunk kell, hogy a CCS ára változzék. Biztos vagyok, hogy ez a jelentés nem azt a sorsot fogja magáénak tudni, mint az én jelentésem annak idején. Egyre többen értik, hogy új árazás kell. A Shell is a megfelelő árat keresi még rövid távú akciókban is egyetérhetünk, nem csak hosszabb távúakban 2020-ig. Köszönöm. Thank you, and you have been a pioneer to... Köszönöm, és te voltál az úttörő, hogy a konszenzusra vezető utat megépítsd a Davis jelentéssel. Barbara de Brun. Köszönöm. Én is egyetértek azzal, hogy szükséges az, hogy lépéseket, mérföldköveket iktassunk be a hosszú távú célkitűzéseinkbe ezeknek pedig gyakorlatiasaknak kell lennünk, a megfelelő útra kell, hogy vezessenek minket. Nagyon világosak, világosnak kell lennünk, hogy milyen lépéseket tervezünk, és hogy ezeket betartsuk. Ma hallottunk a célokról, a 2020-as célokról, mindenképpen tovább kell haladnunk, nem szabadna a 30%-tól elmozdulnunk, ezt a múltban is kijelentettük, ki kell jelentenünk, hogy ez nagyon fontos, még akkor is, hogyha 25 százalék áll az úti tervben. Úgy gondolom, hogy roppant lényeges abban a tekintetben, amit például itt jó nem mondott, hiszen az iparnak tudnia kell, hogy mi van a horizonton. Hogyha nem vagyunk világosak, hanem hanem nagy távoli célokról beszélünk, az nem jó. Igazából meg kell mondanunk a középtávú célokat is, hiszen a vállalatoknak tudni kell, hogy hol fektetnek be, és hogyan, milyen feltételekkel fektetnek be. És Chris Davis, hogy itt nem az a lényeg, hogy megengedhetjük-e magunknak ezeket a lépéseket, hanem megengedhetjük-e magunknak, hogy nem lépünk. Hiszen ha nem lépünk, akkor lép más, és megelőz minket. Nekünk a végén pedig eh, az lesz, hogy másoktól kell technológiát és energiát importálnunk. Természetesen szólnunk kell a befektetésekről, innovációkról, de világosan kell szólnunk arról is, hogy milyen pozitív hatásokat érhetünk el egyoldalú lépésekkel is. Helyi szempontból a saját választókerületem szempontjából azt látom a hajóépítésben, hogy egyre kevesebb a munka, egyre többen hagyják ott a hajóépítő üzemet, és elmennek a megújuló energia ágazatba, és így tovább. Ez egy jó dolog. Ezek a változások nem szükségszerűen jelentik a munkahelyek elvesztését. Nem jelentenek kihívást eh, az európai iparnak, hogyha megfelelően lépünk. Lesznek győztesek és vesztesek. Azonban eh, ugyanazon az iparon belül is segíthetnek a változások. Szerintem nyilvánvaló, hogy az energia szektornak világos jelzésekre van szüksége. Igazából az atomenergia nem megújuló, én nem szorgalmazom, hogy azt sugaljuk, hogy az atomenergia megújuló. Az energia hatékonyság célkitűzését is nagyon világosan ki kell fejeznünk, hogy a célok elérésében teljes mértékben szükséges és uh, itt uh, még egyszer szeretném ismételni, hogy világosaknak, közértetőknek kell lennünk. És uh, nagyon fontos az, hogy uh, a média is megfelelő figyelemmel kísérjen minket. Elnök úr mondta, hogy a közlekedési ágazat is roppant lényeges. Itt is rá kell mutatni a befektetések, az innováció és a kutatás szükségletére. Végezetül. Értem a felszólalókat, hogy szeretnének a parlamentben víziót, jövőben mutató víziót kialakítani. Azonban most nem csak Chris Davisre utalnék, hanem a nagyon konkrét cselekvési tervekre is, amelyeket a jelentésben látni szeretnénk. Nagyon konkrét pontokat szeretnénk a célokról, az energiahatékonyságról, konkrét lépéseket szeretnénk látni arról, hogy milyen lesz az átmenet. Ez tőlünk azt követeli, hogy innovatívak legyünk, és hogy a megfelelő befektetések a megfelelő helyre kerüljenek. Nekünk az ipar irányába megfelelő jelzéseket kell küldenünk, hiszen ez segít az iparnak. Köszönöm szépen, Berbre. A következő Oreste Rossi. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto... Köszönöm szépen, elnök úr. a zöldeknek, és különösen Eichhout kollégának azt szeretném elmondani, hogy helyesek a megállapításai, de így nem járhatunk el. Itt van például egy üveg ásványvíz előttünk, ebben is van széndiokszid, tehát saját magunkon kell kezdenünk a takarékoskodást és a fejlesztést. Már a 80-as évek óta van ez a vészjósló hangulat, a huhogás folyik, és már, már a 80-as évek elején is azt mondták, hogy kezdődik az éghajlatváltozás, nyakig fogunk állni a vízben, növekszik a hőmérséklet, és azóta már minden létező forgatókönyvet elmondtak nekünk, olvashattuk őket az újságban is, ebből gyakorlatilag semmi sem lett. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ebbe a munkadokumentumba tulajdonképpen semmi érdemét nem tudunk beleírni. Nagyon sok olyan pont van, amiben egyáltalán nem értek egyet a kollégákat. Tehát, hogy egyáltalán sorra kerül -e, sor kerül-e e, éghajlat változásra, nos igen, ezt talán nem vitathatjuk, de azért itt vannak különbségek a különböző égtájak között. Aztán, hogy mit tesznek azok az országok, akik továbbra is fenntartják az energiaintenzívabb ágakat, míg mások megpróbálnak energiatakarékosan eh, járni, ez sem feltétlen követhető. A emissziókereskedelmi rendszer miatt Európa elvesztette a versenyképességét. Mi itt Európában sajnos azon kell, dolgozzunk, hogy súlyt szerezzünk a saját politikánknak. Tehát az asztalra kell csapnunk. Mi a szennyező országokat rá kell, hogy kényszerítsük arra, hogy csökkentsék a kibocsátásaikat, vagy pedig vagy pedig fel kell mutatnunk a bátorságot ahhoz, hogy vámot emeljünk olyan termékek esetében, amelyeknek a származási országa nem hajlandó a kibocsátás csökkentésére. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy itt mi saját magunktól vesszük el a pénzt, a saját zsebünkben turkálunk hogyha azt gondoljuk, hogy ezzel az éghajlatváltozást meg tudjuk állítani, és a környezetnek használunk. Ha megnézzük a széndiokszid, eh, kibocs, ugye a széndiokszid kibocsátás hogy növekedett például Hawaii szigetén, akkor például teljesen ellentétes következtetéseket vonhatunk le. Tehát eh, meg kell nézni tudományos szempontból is eh, ezeket a kérdéseket. egy hónapon belül a különböző szelek következtében a legnagyobb kibocsátások is messzi területekre jutnak el, és teljesen más helyzet áll elő az globális éghajlatban. Tehát itt olyan kérdésekről van szó, amit tudományos szempontból meg kell vizsgálnunk. 2050-ig ugye 50, 80%-a kívánjuk csökkenteni a kibocsátást, de hát ez maga a tiszta utópia meg kell várnunk, hogy hidrogénhajtású autó rendelkezésre álljon. Legyen tehát egy tudományosan megalapozott innováció, csak utána fogunk tudni ilyen eredményeket elérni. Tehát először forrásokat kell allokálni a kutatásra, és megfelelő eszközöket kell teremteni, olyan eszközöket, amelyek a szennyezést a szennyezés csökkentését lehetővé teszik, utána kell terveket szülni, de hogyha már most arról beszélünk, egy válság sújtotta Európában, hogy hogyan csökkentjük 80-85%-kal a széndiokszid kibocsátást 2050-ig, akkor ez csak annyit ér, mintha azt mondjuk, hogy emberek már nem éri meg itt Európában befektetni, menjetek harmadik országokba, ott kitombolhatjátok magatokat. Úgy gondolom, hogy a politikusnak, a jogszabályalkotónak nem ez a feladata, ilyet nem tehet elképzelhetetlen számomra, hogy hogy lehet leírni azt egy papírra, hogy az autó iparban nem lesz soha negatív éghajlati hatás. Minden gazdasági mutató, minden sajtótermék mutatja, hogy a gépjármű értékesítés területén és az itteni nyereségek területén rendkívüli visszaesés volt. Az eladási számok tehát csökkentek, tehát nem lehet mondani, hogy ennek a politikának nincsen hatása ezekre a szektorokra. Aki ilyet mond, az egyszerűen nem olvassa az újságot. Ami az európai autóipart illeti, rendkívüli válságról kell beszélnünk. Itt az értékesítések, a nyerességek rendkívül csökkentek, gyárak zárnak be, mások áthelyezik a termelési helyet, vagy legalábbis ezt tervezik, hogy a gyártási kapacitásokat áthelyezik. Tehát az európai Uniónak autonóm módon kell eljárnia a kibocsátás csökkentés területén is, még abban az esetben is, hogyha nincsen nemzetközi egyetértés egyezmény ezen a területen. Ez egy politikailag inspirált munkadokumentum, ami itt van előttünk, és használhatatlan bármire is. Köszönöm szépen, Rossi úr, a világos közleményét. Mário Pereira Röge Kramernek négy órakor el kell menni, ezért neki adnám meg a szót, és utána... Tehát Olga Kramernak el kell menni, ezért neki adnám meg a szót. Köszönöm szépen, nekem adta meg először a szót úgy gondolom, egy munkadokumentummal kapcsolatos vita mindenképp egy alkalmas arra, hogy egy alapvető kérdésekről vitát folytassunk, hogy ez a megfelelő fórum-e, ebben biztos vagyok, és itt az idő, hogy kicsit kevésbé emocionálisan és sokkal logikusabban hideget fejjel vitassuk a kérdéseket, mint az elmúlt években. Mint tudják, én a volt NDK-ból érkezem, ott nőttem föl. Ennek az államnak a csődje óta nagy a szkeptis, nagy szkepszis önt el engem a grandiózus politikai tervekkel kapcsolatban, különösen, hogy azoknak a időhorizontja nagyon távoli. Ugyanis ezek mindig csődöt mondtak, és mindig túlhaladta őket a valóság. Az egyik ilyen terv volt, de rendkívül kuriózunként hangzik, de akkor ez volt a valóság. Egy nagy szocialista terv volt, a Szovjetunió átalakítására a 2000-ig terjedő időszakban. Ezt 50-ben tervezték, Szibériát fel, fel akarta osztani Stalin, és szeretett volna ott atomerőműveket építeni. Ma ez gyakorlatilag különösen hangzik, hiszen tudjuk, hogy nem működött, nem működhetett a dolog, hogy milyen technológiákat használunk. Az 50-es években kapcsolatban, talán a elnök úr ezt tudja, hiszen ez az ő pártját is érinti, akkor Adenauer és Willy Brandt között volt egy konszenzus, hogy a német áramtermelésnek a nagy részét a magenergia, tehát a atomerőművek fogják biztosítani. Tudjuk, hogy mi lett ebből. Németország a 20% fölötti termelésnél feladta a további kiépítését a kapacitásnak. Tehát, hogy a következő 50 évre ma terveket szövünk, akkor ez nem más, mint eh, egy felvállalhatatlan eljárásmód. Túlbecsüljük a tudásunkat. Túl már túlbecsüljük a tudásunkat, hiszen nem rendelkezünk információval arról, hogy milyen lesz majd 2050-ben. 50 évvel ezelőtt nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem beszéltünk megülő energiákról, tehát szeretném, hogyha szeretnék figyelmeztetni arra, nem szabad víziókat felfestenünk, a valósággal számolnunk kell, a következő generációk majd csodálkozva fognak nézni, mi mindent képzeltünk most. Hogy ne túl sok időt vesztegessek, egy-két dolgot fölírtam, amit Chris Davis mondott. Úgy gondolom, hogy legfőbb ideje, hogy most fölték a kérdést magunknak, hogy tudjunk, tudunk-e mindent átfogóan, hogy mi, hogy mi hajtja az változás mi áll annak a hátterében. Volt a világ éghajlatváltozási tanács, az a benyomásom, hogy helyen való feltenni ezt a kérdést, nem kijelenteni, csak kérdést feltenni, hogy tényleg objektív, tudományos munkát végeztek -e. Ott nagyon sok olyan tudós voltak, az ITCC-től elhatárolódott, azt mondta, hogy nem hallgatták meg, más véleményem volt, és nagyon sok olyan végkövetkeztetés vontak ott le, amelynek a megfelelése a tudományos sztenderdeknek minden esetre megkérdőjelezhető. Nagyon sok tudós van, aki teljesen más téziseket állított fel időközben. Chris Davis a UK Headley Center-t idézi, ahol 3-5 fokos hőmérsékletemelkedést jósoltak meg. Itt kiragadtam egy véleményt, a Massachusetts Institute of Technology-t, a mitet is idézhetnénk, akik teljesen más előfeltevésekből indulnak ki. Aztán a NASA is beszélt erről hogy milyen szerepet játszik a nap a éghajlatváltozás területén. Aztán szeretném a német tudósokat is idézni, Hans von Storchot különösen, aki nem kérdelezi meg a széndiokszid elméletet, de azt mondja, hogy néhány kollégáknak a politikai, politikai eufóriája csodálatba ejti őt, és fölteszi ezt a kérdést, hogy valóban tiszta tudományról van itt szó, vagy egy politikai elméletnek a megalapozásáról. Azt próbálják-e megalapozni. Tehát itt a, ez a vita egyfajta saját dinamikával rendelkezik már, halad előre magától, úgy, hogy a hátterét adott esetben még nem is tudjuk, és meg egy utolsó pont, el kell, hogy ismerjük, hogy a világnak a fennmaradó része, ami stratégiánkat nem követi nincsen esélyünk arra, hogy nemzetközi egyezményt érjünk el kötelező széndiokszid kibocsátás csökkentési értékekkel, hiszen a gazdasági érdekeink mások, és ez nem gyűrhető le. Tehát fontoljuk meg, hogy adott esetben másik stratégiát alakítunk ki, két pont van benne, tehát adott esetben kötelező érvényű célokat fogalmazunk meg a különböző technológiák kutatása területén, másodszorban pedig stratégiákat kell kifejlesztenünk eh, arra az esetre, hogy hogyan alkalmazkodunk az elkerülhetetlen éghajlatváltozási következményekhez. Elnök. Nos, itt nem akarok azt mondani, hogy minden időkre ebben a bizottságban. Holger Kramer tehát a valóságra hívta fel figyelmüket, áttérünk a ittre jelentéstevőre, előadójára, Mário Pirióra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Davis kollégának a munkáját, kritikai javaslatát és hozzájárulását a dokumentumhoz. Rávilágít az úti terv céljaira, arra, hogy milyen kihatása van ennek a ö, szociális környezetvédelmi gazdasági aspektusokra. Heterogén javaslatok vannak itt, de érdekesek. A vitánk kényes, nehéz lesz. Valójában arról van szó, hogy utat mutassunk. És ez nehéz dolog lesz. Együttműködve a szakbizottságunkkal, illetve az itrével. Meglátjuk, <clears throat> hogy a plenárison hogyan alakul a szavazás. Több elem átvételre került. A széndiokszid kibocsátás és a Föld környezetben található hőmérséklet kapcsolatára felhívják a figyelmet, habár ez nem teljesen bebizonyított tudományosan két fogóban maximálni a hőmérsékletemelkedést, azt jelenti, hogy érezhetően csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást. Davis kolléga elmondta, hatékony, hatásos, közép- és hosszú távú akció szükséges, de koherenciára is szükség van, és arra, hogy kiegészítő jellegűek legyenek a reális akciók. Mindezt a lehető leggyorsabban meg kell valósítani. Nem csak a környezetre, hanem a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre is ez pozitív hatással lenne. Sok lehetőség van, sok út, ezeket meg kell vizsgálni. Nem egyetlen megoldásról van szó, amely a széndiokszid kibocsátást csökkenti, és biztosítja az európai versenyképességet. Három prioritás van. Az energia hatékonyság, a kutatás való beruházás, és jól koordinálni a kibocsátás csökkentésre irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. Az utolsó pontról szólnék most azok az intézkedések, amelyeknek a célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése nemzetközi együttműködést tesz szükségesé, különben nem lesz hatásuk. Európa a globális kibocsátás 10%-át jelenti, de vezető szerepet kell betöltsön a nagy iparosodott országokat kell képviselje. A kutatás nélkülözhetetlen, fejleszteni kell, ki kell fejleszteni az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákat. Itt az új kutatási keretevre gondolok. 2020-ig bátorítani kell azokat a technológiákat, amelyek megújuló energiát használnak. Oda kell figyelni a széndiokszid megkötésének és tanulásának lehetőségére. Mindannyian tudjuk, hogy a 20%-os energiahatékonyság növelési célt 2020-ig nehéz lesz elérni, de hogy a legjobb eredményt érjünk el, minden erőfeszítést kombinálni kell. Egy beavatkozási terv szükséges, amely a beruházásokat növeli az infrastruktúrában. Úgy vélem, hogy ez prioritás közép és hozzátában. Köszönöm, Mario perió az ITRE hozzájárulását, és folytatjuk Dan Jörgensennel. Köszönöm, Elnök úr, és köszönöm Krisz azért, köszönet ezért a kiváló munkáért. A legtöbb ország rendelkezik olyan tudományos intézményekkel, amelyek vizsgálják a kérdést. És senki sem tagadja, hogy létezik üvegházhatás, létezik felmelegedés, létezik klímaváltozás. Ez pedig az emberi tevékenység nek is a következménye. Tehát az, hogy most ez eh, ember által okozott probléma, vagy nem, nem eh, a lényeg. Hiszen a tudósok 98%-a eh, azt mondja, hogy ez elég nagy probléma. Tehát ha valakinek fáj a melkasa, akkor elmegy az orvoshoz, és az orvos megad neki egy gyógyszert. De nem hinném, hogyha nem hiszi el, akkor elmegy egy másik orvoshoz, utána egy következő orvoshoz, és kilenc orvos végigjár, a száz orvost is. De esetleg a századik azt mondja, hogy lehet, hogy nincs baja, ne szedjen gyógyszert. Hát valahogy így látom ezt. Szinte nevetséges a vita arról, hogy van ez vagy nincs. Ebben a házban, ebben a bizottságban számos kolléga még mindig vitázik arról, hogy léteznek-e ezek a jelenségek. Esetleg meg kellene próbálni megtalálni, hogy miben tudunk megegyezni. Hiszen ezekben a dolgokban megegyezhetünk. Tehát a klímaváltozás még akkor is probléma, ha nem az ember okozza. De mindenképpen növekedni fog az üzemanyagok ára, a nyersanyagok ára, az olajé. Hogyha látjuk, hogy Kína ilyen mértékben növekszik, a 8%-os évi növekedés mutat, akkor a kalkulációk azt mondják, hogy 2030-ig Kína naponta 99 millió hordó olajat használ föl. Most a világ összes országa 83 millió hordót használ naponta. Nyilván az olaj ára emelkedni fog. De még akkor is, hogyha nem látunk ebben környezeti problémát. Arról is szó van, hogy eh, ki lesz a jövőben a legversenyképesebb. Minnyáján meg kell osztanunk azt a víziót, hogy eh, az Európai Unió legyen a legversenyképesebb a jövőben. Tegnap a új Dán kormány eh, letette a hivatali esküt, és beterjesztette kormányprogramját. Az új Dán kormány kötelezettséget vállalt, hogy 40%-a csökkenti a széndiokszid kibocsátás 2020-ig. 2020-ig az áram fele a szélből jön, ez 2035-ig, tehát 2035-ben pedig az összes, ener, összes hűtés, fűtés pedig megújuló energiaforrásból lesz majd. Tehát nem tudom, hogy ez megoldható-e, de alacsonyabb lesz Dániában a kibocsátások aránya. És remélem, hogy az összes többi ország is hozzájárulhat ehhez, és remélem, hogy az európai jogalkotásban is előmozdíthatjuk ezt. Ez jó uh, hír, amit kaptunk Kopenhágából, köszönöm szépen. Rosszat is kaptunk, most jót. Ennek örülünk. Karen Kors. <clears throat> Én is örülök, hogyha jó híreket hallok a különböző tagállamokból, mert hogy ebben a konkrét kérdésben ez nem mindig van így. Éppen ezért ahhoz ragaszkodom továbbra is, hogy intenzíven vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit elhatároztunk, és mi az, amit megvalósítottunk otthon. Rögtön Németországot is partiba vághatjuk itt. Itt egy nagyon nagy kettősség van Éppen ezért nem tartozom azok közé, akik itt dobáloznak a számokkal. Ugyanakkor vannak alapvető számok, amelyeket nem vonhatunk kétségbe. Különbözhet a véleményünk, a megítélésük, de vannak alapvető számok, vannak számok, vannak határidők, és aki hosszú távon vállalkozni akar, annak igazi vállalkozói adatokkal kell rendelkeznie, ugyanis hogyha nincsenek megfelelő üzleti számok, adatok, akkor nem fogunk tudni befektetni, beruházni. Tehát, hogyha egy új erőművet építünk, amit, het, amit 40 évig gázzal fogunk fűteni, akkor látnunk kell, hogy a 40 év múlva hol fogunk állni. Éppen ezért fontos, hogy hosszú határidőkkel, hosszú időhorizontokkal dolgozzunk. Kramer kolléga nagyon sok okos dolgot mondott, neki csak azt szeretném elmondani, ezt a klímabizottságban már mondtam, én ott jelentéstevő voltam, és az volt a benyomásom, hogy ha ma nem fogadjuk el, hogy létezik ez a klímaváltozás, akkor, akkor nyilván nagy népszerűségre teszünk szert, hiszen hiszen ugye nem kell elvégeznünk azt a napi munkát, amiben megmondjuk, hogy hogyan tudunk napi lépésekkel lépést tartani ezzel nem fogjuk tudni megakadályozni a tönkremenő, az iparágak, különbö, iparágak tönkremenését. Azt kell látnunk, hogy itt most eh, egy esély van, amit használnunk kell, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást. Chris Davis, te helyesen jegyezted meg, hogy bizonyos tervezési biztonságra van szükség, bizonyos jeleket kell küldenünk a gazdaság felé, az iparnak szüksége van ezekre a jelzésekre. Nálunk most éppen a saját országomban alapvető döntéseket hoznak, de hogy az a kérdés, hogy az alapvető döntések után mit fogunk ebből tudni csinálni? Hogyan tudjuk eh, a tervezési jogot egyszerűbbé tenni, az adminisztrációt csökkenteni? Az elkövetkező 10-15 évben ezt kell tennünk, van egy eh, kis folyó, egy nagyon szép folyó, a közelben nem a Rajna, egy kicsit kisebb. Ezt most renaturálják eh, azzal az eredménnyel, hogy gyakorlatilag már nem lehet a partján működtetni vízerőmű, vízerőműveket. Éppen ezért tehát azt gondolom, hogy az elhamarkodott lépések helyett igazi megoldásokat kell keresnünk. Itt most a beruházások gyorsításáról beszélünk, e, erre kell összpontosítanunk, és nagyon kevés idő van. Nincs már időm. Elhangzott Chris davis az az utalás, hogy a jövőben nem szabad, hogy kudarcot valljon egy éghajlatvédelmi jelentés. Eichhout kolléga jelentésére gondoltál valószínűleg, amit én nagyon is értékelek. Én melegen ajánlom mindenkinek, hogy hogy adjuk fel itt a bizottságban azt a hajlamunkat, hogy itt egyfajta ilyen zöld rablólovagokként működünk, és olyan dolgokat határozunk el, amit nem lehet megvalósítani. Felőlem 20%-ot eh, is felőlem a 20% eh, sem érhető el, nem hogy a 30%. Zöld rabló lovagság, akkor milyen a fekete, milyen a rabló lovagoknak a világa? Kriton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz, ahogy Florence kolléga mondta, a zöld vitát eh, folytatjuk le európai részről, de nem mindegy, hogy hogyan születnek meg a döntések hogy a tanácsban, a bizottságban ö, hogyan járnak el. Én a közös logikát szeretném támogatni, és nem a zöld aspektust. Kérdés az, hogy mennyit nyerünk ezzel. Az adatok azt mutatják, hogy 2009-ben alacsonyabb volt a kibocsátás, mint 1990-ben. Közel állunk ahhoz, hogy el tudjuk érni a 2020-as célokat. Támogatom ezért azt a jó hírt, amit Daniel Jessin mondott, a 40% fölött is teljesíthetünk. Talán a 40% 2030-ra túl alacsony Úgy gondolom, hogy a szótitelet végre kell hajtanunk, és legalábbis támogatnunk kell. Ez e, évi 270 millió euróba kerül ez. De hogy mennyit fogunk megtakarítani az energiaimporttal, üzemanyagimporttal, az különböző ö, tanulmányok születtek, lehet ez száz, de lehet 300 millió euró fölött is. Valószínűleg a megtakarítás sokkal magasabb, mint a költsége az uti tervnek. Nem csak a megtakarításról van szó, hiszen kevesebb lesz az energia behozatal hanem 17 milliárd euró lesz a megtakarítás a levegő minőségét tekintve. Tehát természetesen a beruházásokat ö, növelni kell. Az egy 1,7 százalék reális célnak tűnik. Valószínűleg India számait nem tudjuk megközelíteni, de, mint ahogy mondták, nem szabad lemaradnunk, nem szabad honnét? vásárolnunk technológiát, mi kell szakértők legyünk. Köszönöm szépen. Thank you, Kriton. Köszönöm szépen, Kriton. Richard Tébel. Danke, Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr talán intellektuális kihívásnak tűnik egyesek számára, hogy politikai időkeretekben, amelyek 40-50 évesek, ezekben kell gondolkodnunk, de úgy gondolom, hogy megfelelő helyen kell kezelnünk a dolgokat. Nem az a fontos, hogy a éghajlat változást amit most megkérdőjelezzük, vagy letagadjuk, hanem a fontos az, hogy fontos az, hogy megállapítsuk, megvizsgáljuk, hogy mennyire érdemes elfogadni egy ilyen dokumentumot, amit most az asztalunkon hever. Úgy gondolom, hogy itt olyan dolgokról van szó, amik valószínűleg be fognak következni, de úgy gondolom, hogy itt elkövetjük azt a hibát, hogy túlságosan hiszünk az emberi haladásba, fejlődésbe, a technológiába, és ezt egy mechanikus rendszernek látjuk, és ez és erre alapozzuk a politikánkat. Legkésőbb, a kvantumfizika felfedezése óta tudjuk, hogy még eh, a fizika sem képes eh, mindenre éles válaszokat adni, pontos válaszokat. Ugye Einstein a maga relativitás elméletében próbált felépíteni egy olyan épületet, ami legalább a fizikai valóságban próbál válaszokat adni, de hát a kvantumfizikának az ellentétét bizonyította be, az előreláthatóság ellentétét. Tehát itt egy átláthatatlan, komplex rendszerrel állunk szembe, hogy hogyan fejlődik a mi bolygónk. Ezt kell a politikának tükröznie, itt megfelel, tehát a politikában megfelelően kell besorolnunk a dolgokat, és ahogy mondtam, érdekes nyilván elgondolkozni, hogy mi lenne, ha, de aki itt a teremben azt hitt, előtte, a 80-as években, vagy akár a 70-es években, hogy hogy majd egyszer le fog omlani a vasfüggöny, azt valószínűleg butának nézték, tehát nem tudjuk megmondani, hogy mi fog történni a jövőben, nem tudjuk megmondani olyan pontosággal, mint ahogy szeretnénk, ami pedig a technológiai forradalmat illeti. Nos, te kivetted a számból a szót. A technológiai forradalmat nem lehet rendeletbe adni, Nyilván nem lehetett rendeletbe adni annak idején a relativitás elméletet is, elmé, relativitás elméletet sem, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy itt megfelelő keretfeltételeket kell találni, egyszerűen politikusként bizonyos fajta szerénységgel kell eljárnunk, és meg kell néznünk, hogy mi az, amit ténylegesen tudunk tenni, és mi az, amit nem tudunk megtenni. Amit tudunk tenni, és erre kellene koncentrálni a dokumentumnak, az nem más, mint egy igazi állapotfelvétel, hogy hol állunk most. Ennek logikusnak, összefüggőnek kell lennie. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy mi vagyunk az egyetlen kontinens az egész világon, ha úgy tetszik, akik széndiokszidra árat vezettek be, árszabást vezettek be. Chris Davis azt írja, hogy attól kell félnünk, hogy a más országok eh, lehagynak minket, és, és mi le fogunk maradni. Hát úgy gondolom, hogy ez kicsikét logikátlan, tehát hogyha mostani politikának vagy elősegíti a technológiai fejlődésünket, vagy nem segíti elő, más megoldás nem létezik. Itt vannak dolgok, eh, amiket meg kell vizsgálni logikusan plauzibilisek, -e, és úgy gondolom, hogy ezt a lineáris technológiai eh, eh, lineáris technológiai előrelépés 2050-ig, ezt valahogy le, ki kell tűznünk ennek az útvonalát, le kell írnunk, tehát látnunk kell, hogy mi az, amit előbb meg később történik. Úgy gondolom, hogy ami itt történik, ez kicsit kalandos, sokan talán olvasták Herman Hessenek a Narcisz és Goldmund című regényét. Figyelnünk kell arra, hogy ne veszítsük el a valósághoz vezető fonalat, mert ha 2050-re 90%-ot kötelezően előírunk, úgy gondolom, hogy egy ilyen kötelező érvényű döntés 2050-ben valószínűleg már nem, nem lesz érvényben. Richard Zéber ezen a ponton egy anekdótát kell, hogy elmondjak arra figyelmeztettél minket, hogy 40 évre kell ugye itt most terveznünk, prognosztizálunk júliusban ennek a parlamentnek a biodiverzitással kapcsolatos kiállítását nyitotta meg a Biológiai Múzeumban Berlinben, ott voltak dinoszauruszok, bemutatta őket az igazgató, ez egy hatalmas állat, ami 150 millió évvel ezelőtt élt. A kisebbik, az közelebb áll hozzánk, mint a nagy társához, ő 67 millió évvel ezelőtt élt. Akkor azt mondtam, hogy az ipari forradalom időszak az 200 évre tekint vissza, ez 10 generáció, ez alatt a 10 generáció alatt elégetünk mindent, ami millió évek alatt keletkezett. Tehát nekem senki sem mondja el, hogy a jelenlegi kornak nincsenek hatásai a földünkre, a bolygónkra, úgyhogy tehát előre kell látnunk, terveznünk kell, a 40 év az semmi Eh, ahhoz képest, hogy mi történik a valóságban. Úgy gondolom, hogy a mi fejünk a túl kicsi ahhoz, hogy felfogja, hogy mi fog történni 200 év múlva. Úgyhogy a 2050-es forgatókönyv az, az a legkevesebb, amit tennünk kell. Ha csak nem abból indulunk ki, hogy nem tudjuk emberként befolyásolni az éghajlatot. Hát hogyha nyilvánvalóan, hogyha így fogjuk fel, akkor sok hűhó semmiért. Sajnos. Le kell zárnom a hozzászólók listáját, különben nem férünk be az időkerembe. Anna Rosbach a következő. Most jobban fog figyelni a három perces időkeret betartására. Anna, parancsolj! Er Köszönöm. Igazából most eh, nagyon rövid leszek. Szeretném én is megköszönni Chris Davisnek a munkát, hiszen óriási különbségek tapasztalhatók az Európai Unión belül is. És 2050 nagyon messze van. Itt általában mindenkinek nagyon sok mondandója van erről a témáról, és a legtöbb tagállamoknak is. Dag Jörgensen is egy olyan országból érkezik, amely új politikát jelentett be. 40%-kal kevesebb eh, kibocsátást szeretnénk 9 év múlva. Ez igazából politikai akaratnak is a kifejezés. De amíg eh, megvannak az energia monopóliumok, és Dániában is megvan ez, egy DAN nevű energia monopólium van. Itt eh, ezzel eh, megakadályozzuk azt, hogy teljesen új energiaformák alakuljanak ki. Tehát ez egy eh, akadály például a kutatás számára is az energia területén. Tehát eh, ahelyett, hogy sok mindent tennénk, ahelyett, hogy felírnánk, hogy mi mindent tehetnénk, felsorolnánk, hogy mi mindent tehetnénk, jobb lenne, ha a figyelmet arra összpontosítanánk, hogy további kutatások folyjanak az energia területén. Nagyon lényeges a kutatás. Itt a napenergia, a szél energia, Dániában például sokat fúj a szél, de vízenergiát is lehet használni. Ezen kívül a hulladékból is energiát lehetne termelni, amit itt termelünk. És csak két percet beszéltem, köszönöm. Vorbildhaft. Hát ez példás. Mindent el lehetett mondani két perc alatt. Andrea Cannonia a következő. Presidente, colleghi, voglio complimentarmi con il collega Chris Davis. Kedves kollégák, elnök úr, szeretnék gratulálni Chris Davis kollégának. Gratulálok a dokumentumhoz, amelyet száz százalékig támogatok. Ö, döntenünk kell, hova állunk. Európa szavagyető választ kell adjon, megnyugtató választ adjon a globális felmelegedésre. Politikusok felelős döntést kell hozzanak negatív hatások ellenére is vezető szerepet kell betöltsön az EU nemzetközi szinten. Nincsen más lehetőség, ha már nincsen a kötelező érvényű szerződés az iparos országok között, akkor így kell eljárni. Nagyon sok tudományos adat van azonban egyesek a felmelegedést tagadják. Strasbourgban volt néhány napja egy konferencia, az egyik első konferencia szeptemberben, és megdöbbenve hallgattam egy kollégát, aki a klíma felmelegedését tagadta. Nagyon furcsa dolgokat hallottam azt mondta az a jelentés, hogy fontos megérteni, hogyha Európa nem lép fel, akkor a technológia, a nap energiával kapcsolatos technológia a felnövekvő gazdaságokban egyszerűen lehagy bennünket más ö, hatásokra is lehet számítani nemzetközi szinten, amelyekre nem gondolunk például a migrációs áramlásra a klímaváltozás miatt, illetve a fauna, flóra megváltozása. Ez az emberi táplálkozásra is kihat. Évek óta tapasztaljuk, hogy nagyon sok az alga Európában a fürdőhelyek közelében látjuk, a turizmusnak is velejárója. Annak során is tapasztaljuk. A mezőgazdaságban, sőt, az emberi szervezetben is új megbetegedéseket tapasztalhatunk. Olyanokat, amik ebben az égővben nem voltak szokásosak. Tegnap hallottuk a az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ vezetőjének szavait. Springer úr azt mondta, hogy jobban kellene tanulmányozni az változás hatását a betegségek terjedésére világszerte. Az úti terv lehetőséget jelent, konkrét lehetőséget jó eszközt arra, hogy politikai nyomást gyakoroljunk a tanácsra és a bizottságra, hogy gyorsan és jól járjanak el. A mi szakbizottságunknak feladata, hogy erős politikai állásfoglalást tegyen közzé. A szavazás nagyon nagy fontossággal bír majd. Százszerzékig támogatom ezt a dokumentumot, amely eh, kiegyensúlyozott. Péter Lize. Ja. Köszönöm szépen, Péter Lize. Köszönöm. Az idő rövidsége azonban nem akadályoz meg, hogy egy alapfeltevést tegyek a Stern jelentésre elég gyakran utalunk, hogyha a klímaváltozásról beszélünk. A 2009-es világgazdasági válság a lehető legkisebb rossz, ami történhetett. Stern, vagy Stern, a Világbank korábbi fő közgazdásza azt mondja, hogy 5-20 százalékkal csökken a GDP világszerte, ha nem teszünk a klímaváltozás ellen. Ezek a tények nem biztosak, túl sok a spekuláció. De egyszer egy klímakutató megbízott engem, az egyik leghíresebb, megpróbált tudományos vitát folytatni velem. És azt mondta, hogy Líze úr, nevezzen egy orvosi kezelést, egy gyógyszert, egy műtétet, ahol a tudományos konszenzus olyan mértékben megvan, mint a klímaváltozásnál. Nincs 3000 olyan orvos, aki egyetértene egy műtétbe, ne egy eh, gyógyszerben. Tehát eh, itt a tudósok sokkal szétaprózódottabbak. De hogyha nálunk például egy tudományos testület megállapodik egy műtétben, akkor orvosként el kell fogadnom azt kell tennünk, amit a tudósok nekünk javasolnak. Hiszen eh, tényleg túl nagy lenne a kockázat. Gratulálok a bizottságnak, kritizálták, hogy eh, nem igazán nagyra vágyó, vagy hogy túl nagyra vágyó, de szerintem megtalálta a megfelelő középutat. Fontos az, hogy most hosszú távú célokról beszélünk, hogy időt szánunk a konkrét megfogalmazásra. Természetesen 1990-től lineáris vonal vezet 2050-ig. És hogyha őszinték vagyunk, 15 évet elpozaroltunk. Igazából 2005-ig semmit sem csináltunk. Ahhoz képest, amit most asztalra tettünk. Hiszen meghúztuk a helyes vonalat, a számok következetesek, és támogatnunk kell. Nagyon fontos az, hogy az energiahatékonyság szóba kerül ezen a helyen, hiszen ezt nem lehet elválasztani az úti tervtől. Éppen ezért, ezért el kell érnünk a 2020-as célokat, de koherens további célokat is meg kell fogalmazunk, amelyek összefüggenek a széndiokszid kibocsátás csökkentésével 2030-ig, 40-ig és 50-ig. Igazából, hogyha nincsen szükségünk több áramra, akkor nem kell több vezeték sem. Igen, legyünk konkrétabbak, a bizottságot is győzzük meg, hogy legyen konkrétabb, de alapvetően ne kritizáljuk, hanem dolgozunk a stratégia megvalósulásán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ineth Ayala Sender. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék a kérdés részleteibe belemenni. Minden kollégám már megtette, illetve hozzászólt ehhez a kérdéshez. Mégis szeretném felhívni valamire a figyelmet. A legutóbbi ponttal kapcsolatban, amiről szól Davis úr a lehetőségről. Két bekezdés is van, ami szerepel és az szerepel benne, hogy háború idején gyorsan mennek a dolgok, megtaláljuk megfelelő pénzt, sikerül időben dönteni. Megértem, hogy Davis úr ezt a katasztrofa retorikát használja, háborút hozza fel példának, hogy megmutassa, hogy mennyire sürgős esettel állunk szemben. Mégis úgy gondolom, hogy ezeket a sorokat törölni kell, hogy őszinte legyek. Mert hogyha az ember e, e, ezt olvassa, akkor arra gondol, hogy nagyon jó dolog a háború. Demokráciában is. Mert akkor így lehet dönteni. Nos, ezzel a bekezdéssel egyáltalán nem tudok egyetérteni. Hiszen itt háborúról van szó. És szerintem a helyzet nem az azt is olvashatjuk, hogy ö, nem is olyan sürgősségi helyzet a klímaváltozás, mint a háború, tehát egy kicsit tompítják is. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy hiába vannak nehézségek, nem lehet ezt háborúhoz hasonlítani. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, nem fogom elismételni azt, ami elhangzott. Teljesen egyetértek azzal, hogy a dokumentum, amelyet Davis úr állított össze, nagyon jó dokumentum. Hallottam az anekdotát. Egyetértek önnel abban, hogy tényleg csökkenteni kell a ö, környezet szennyezést. Ebben részt kell vennünk. Csak hogy. Nem csak ö, kötelezni kell a vállalatainkat, amelyek jelenlegi helyzetben nagyon sok szabály terhét nyögik. Nehezen termelnek. A termelés is nehézséget okoz már nekik. Szeretném, hogyha Európa szép ipari politikát fogalmazza meg, ambiciózusat, amely a kutatást is megemlíti. Legyen ambiciózus, kompetens kutatási politikánk. Ezt tegyük közé az Európai Uniónak, a regionális politika, a kohéziós politika révén vannak eszközei, és igenis a kutatás innováció irányába el tudunk indulni. A 350 milliárd euró a kohéziós és regionális politikából nem, ö, nem fogyasztják el ezt eléggé. Van olyan ország, ahol kevesebb, mint 20%-ot fogyasztanak el, ö, pedig ö, két harmada a tervidőszaknak eltelt. Ambiciózus politika kell a környezetvédelemben, ebben egyetértünk, de ne felejtsük el, hogy a kutatási politika és az iparpolitika hódító, ambiciózus kell legyen. Így kapjuk meg a megfelelő eszközöket, az új energiát ahhoz, hogy például a pala olajat fel tudjuk használni, hogy egyáltalán ki tudjuk nyerni. Ez lesz Európa erre jelenlegi helyzetben. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ez volt akkor a vita, nagyon tartalmas, volt megjegyzésekben és ötletekben, úgy gondolom, hogy a téma meg is éri azt, hogy ilyen átfogóan vitatkozunk róla. Most szeretném megadni a bizottságnak, Stefan Ferhotnak a DG Klímától a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Davis úrnak a nagyon érdekes háttérdokumentumot. Nagyon érdekes, élénk vita is folyt. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Néhány kérdéssel kapcsolatban, amely felmerült a vita során. Az első a nemzetközi agendával való kapcsolat lenne nem csak Durbanre, Cancúnra is gondolok. A világ vezetői megegyeztek a hár, a két fokos adag, adatban a legtöbb fellenülő gazdaság kötelezettséget vállalt, már pedig az emisszió 80%-át ők képviselik tehát világszerte kötelezettségvállalás történt. Ez azonban még nem koherens, nem elégséges a két fokhoz, mint célkitűzéshez, de az első lépés. Második megjegyzés. Hallottam, szóltak az terv jellegéről. Utaltak az úti tervre, hogy azt mutatja, hogy milyen lesz a világ 2050-ben. Nos, az a fontos, hogy a jelenlegi tudásunk alapján elemezzük, megtudjuk, hogy mi legyen a következő lépés, mik legyenek a következő lépések, miben ruházzunk bele, melyek azok a kulcs technológiák, amelyekkel foglalkozik el, mik a nagy lehetőségek, és ennek alapján, ennek a tudásnak az alapján tegyük meg a következő lépéseket a politika alakításában. Harmadik megjegyzés a mérföldkövekkel kapcsolatban. A mérföldkövek tényleg kritikus pontok ebben az OTI tervben Pontosan ezt e, kéri az ipar. Világosabb politikát hosszabb távon, mert ez tudja a beruházásaikat irányítani. 20, 30, 40 évre szól egy beruházás. Ilyen hosszú perspektívára van e, szüksége az iparnak. Ezért vannak a merföldkövek, nem célok. A 20-20-as cél nemzetközi kreditről szól, nemzetközi kibocs, emisszió csökkentésről. A linearitásról is volt kérdés. Nos, ez nem lineáris terv. Egyes technológiák versenyképesen csak később lépnek be, amikor a CCS megvalósításra kerül szélesebb körben. Ez van a közlekedésre is. Két specifikus kérdés volt, azt hiszem Jordan úr részéről, hogy ez mennyibe kerül a fogyasztóknak. Fontos kérdés. Azt hiszem, hogy a hatásvizsgálat részletesen kitér erre is. Mit jelent ez a háztartásoknak például? A nagy, a pontos válasz abban szükséges, hogy ö, milyen beruházások szükségesek. 270 milliárd a szükséges ebben a periódusban. Ő kérdés, hogy mikor kell ezt eszközölni. Nagy kihívás, hogy miből sikerül ezt finanszírozni. Volt egy kérdés az atomenergiával kapcsolatban. A mi forgatókönyvünkben a politikákat a jelenlegi állapot szerint vettük a különböző tagállamokban már a fukushimai baleset előtt készült ez a forgatókönyv. Az atomenergia phasing outja Németországban már megkezdődött. Hosszú távon Németországban nem számolnak atomenergiával, de a tagállamok politikája ebben eltér. Köszönöm szépen. Yeah. Thank you Stefan Köszönöm Stefan Fergott a bizottság válaszát az úti tervere. Chris Davis szeretné összefoglalni a vitát. Köszönöm. Pirilló úr az ITRE bizottság nevében kommentálta a jelentést. Kollégák az ITRE-vel elég sokat működünk együtt, és az energia hatékonyság, a hálózatok az idréhez tartoznak. Tehát, hogyha ilyen ügyben szeretnének hozzáfűzni valamit, akkor jövő keddig jutassák el. Jövő hét az biztos. Az ITRE bizottsághoz. Az én jelentésem fordításai a hónap végén lesznek kész, és három eh, héten belül szeretnék eh, a koordinátorokkal összeülni. Nagyon sok dologhoz szólnék hozzá. Rossi úr vulkánjaihoz, és eh, a napelemes repülőkhöz is. A legtöbb megjegyzés nagyon hasznos volt, és nagyon ellentmondásos véleményeket hallottunk. Itt pontról pontra nem szeretnék mindent kommentálni, de Karl-Heinz Florenz arra kért, hogy partnerek legyünk. Jó lenne, hogyha tényleg konszenzus tudnánk elérni a frakció között, hogy jó szavazati eredményünk legyen, hiszen a jó javaslatok elősegítenék és előmozdítanák az útiterv sikerét. Azonban, ami a mérföldköveket illeti, elnézést kérek a nyelvezetemén. Ez néhány tagunkat bosszantott. Azonban itt van a technikai haladás. Azonban a technikai haladáshoz az is hozzátartozik, hogy mérföldköveket szabjunk meg. Az amerikaiak a 60-as években elhatározták, hogy el akarják érni a holdat. Kellenek a célok, kellenek a mérföldkövek, hiszen ezek ösztönöznek, főleg akkor, hogyha meg is valósíthatók. 2050-ig gondolkozunk, messze van. Tudjuk, hogy mi már lentről fogjuk szagolni az ibolyát 2050-be, azonban az ambícióink még meglehetnek, de hát minket már nem fognak felelősségre vonni, hogyha mégse válik be 2050-re. De Remélem, hogy a bizottság, vagy az a környezetvédelmi főigazgatóság, vagy a többi megtárgyalja az energiás kollégákkal is, hiszen az energiás kollégák most az energiahatékonyságról írnak, és ott szeretnének mérföldköveket. Karl Heinz a partnerségről beszélt. A legnagyobb potenciál ehhez az a tény, hogy sokan nagyra vágyó célokat fogalmaznak meg, hogy az üvegházhatás okozó gázokat csökkentsék. Hozzájárulnak a világ tisztába tételéhez. Ide tartozik a gazdasági haladás és a befektetések is. Számos ipar, például az energiaipar hosszú távú jelzésekre vár, biztonságot akarnak, mielőtt több milliárd eurót befektetnek. Meg kell adnunk nekik a biztonságot. Rendben van. Akkor van egy munkadokumentumunk, és a jelentés terv megvan, és utána ismerjük már a procedúrát. És megnézzük majd a jelentés tervezetet. Köszönjük Chris Davisnek, hogy ilyen jó vitát tartottunk. Most átérünk a 15-ös pontra, ez is egy úti terv. Címe az Egységes Európai Közlekedési Térség megvalósításához készített úti terv. Úton egy versenyképes és erőforrás hatékony közlekedési rendszer felé. Boguszláv Szonyik, az előadó, a Trán bizottsága felelős Mathieu Grossal. Przewodniczący, transport jest fundament... Köszönöm szépen, elnök úr. A közlekedés az alapja a társadalmunknak, a gazdaságunknak, és a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás része. A közlekedés fejlesztése fenntartható kell legyen. Globális jelenségről van szó, együttműködés szükséges az a véleményem, hogy amikor csak lehetséges, akkor át kell térni a nem fosszilis üzemanyagú járművekre, mert azok kibocsátása nem olyan kártékony, gondolok itt a dioxidra például. Másrészt a, az energia kibocsátást csökkent, csökken, felhasználás ö, csökkenteni lehet. Új ö, technológia ö, szükséges, ezekre át kell ö, állni. Figyelembe kell venni a gyakorlati valóságot a különböző tagállamokban. Az Európai Bizottság elő kell mozdítsa és kell finanszírozza a vasúti közlekedés fejlesztését. Azt, hogy a terautókat is vasúton szállítsák, síneken szállítsák. Itt késésben vagyunk. Úgy gondolom, hogy fontos a jövőbeli akciókat arra koncentrálni, hogy a különböző infrastruktúra közti különbséget csökkentsük Európában. Tudom, hogy az új technológiára való átállás drága és időigényes. Ezért megfelelő fosszilis üzemanyag felhasználás módja a közlekedés racionalizálásának. Az Európai Bizottság fellépése nélkülözhetetlen. Ő kell kezdeményezzen olyan kampányokat, amelyek támogatják az új alternatív módokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Boguslav Szoniknak az árnyék előadó Ines Ayala Szenda is körünkben van. Neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Szónik úrnak ahhoz, hogy rövid, velő szövegben foglalta össze a vitának a lényegét. Az utolsó ponton is láthattuk ezt. Itt 2020-ig, 2025-ig tervez a bizottság arra, hogy döntéseket hozzon és bizonyos módosításokat készítsen elő egy olyan szektorban, amelynek hosszú időre van szüksége, hogy a változásokhoz alkalmazkodjon. Mind ami az infrastruktúrát illeti, mind pedig ami a jármű parkot illeti, és ami az üzemanyagokat illeti. Tehát itt tervezési kérdések vannak, amelyek nem feltétlen esnek az európai illetékesség körébe, például a várostervezés kérdései. A városok szeretnének az európai intézményektől újabb és újabb tanácsokat kapni, hogy milyen változtatásokra van szükség, úgy, hogy mindezek mellett, a döntések meghozatala után ne csökkenjen a mobilitás, ami ugyebár egy új kockázata múlthoz képest. Volt egyfajta ellentét itt a gazdas, volt itt egy, egyfajta ö, eh, ellentét a mobilitás és a gazdasági fejlődés között, tekintettel arra, hogy a világ régió nagy versenyben állnak egymással, itt rendkívüli fejlesztésekre van szükség, és a mobilitásnak a csökkentés az nem lehet megfelelő opció. Tehát itt az innovációt elő kell segítenünk, és a változtatásnak úgy kell végbe mennie, hogy változzon a mobilitás is, de ne csökkenjen a mobilitást. Hiszen a gazdaságnak lételeme a mobilitás. Én kicsit mélyebb elemzést várnék el a városi szempontok területén, és annak vizsgálat területén, hogy ökológiai szempontból mennyire fontos, hogy jó legyen a helyi tömegközlekedés, és milyen legyen például a biciklisek számára rendelkezésre álló infrastruktúra, és mink ennek a közegészségügyi és általános egészségügyi összefüggései. A városokban egyre inkább hajlamosabb vagyunk arra, hogy minden kérdés a környezetvédelem szempontjából kezeljünk. De azt is figyelembe kell venni, hogy az embereknek megfelelő hozzáférése legyen eh, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz. Ez gyakran elfelejtik. Tehát fontos, hogy erre is hangsúlyt fektessünk. Nem elégséges az innovatív megoldások esetében eh, kizárólag környezetvédelemre összpontosítani. A digitális kereskedelem például ahhoz vezetett, hogy az árukkal kapcsolatos logisztikai intézkedések nem, hogy csökkentek, hanem a logisztikai intézkedések megsokszorozottak. Éppen ezért a városi logisztikának megfelelő figyelmet kell szentelni, és ezt talán jobban el lehetne mélyíteni a szövegben, ami pedig az nemzetközi szempontokat illeti. Ugye itt nagyon fontos a globális mobilitás kérdése különösen 2050 szempontjából. Teljesen mindegy, hol hozzák a döntéseket, a tengeri közlekedésben, a légi közlekedésben, ezek fontos döntések mindenképpen, hogyan lehet például a kén tartalmát csökkenteni az üzemanyagoknak. Ezek olyan döntések, amelyiknek, amelyeknek rendkívüli nemzetközi vonatkozásaik vannak. És nyilván itt van aztán a versenyképesség kérdés. Az Egyesült Államokban vannak késedelmek, az Egyesült Államokkal szemben vannak késedelmeink. Nekünk parlamentként van arra lehetőségünk, hogy bizonyos eh, egyezményekkel szemben fellépjünk, vagy azokba belenyúljunk, és be kell, hogy vessük magunkat az ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezmények kialakításába. Ami pedig az infrastruktúrák illeti, október 19-én a bizottság javaslatot fog előterjeszteni az új transeurópai hálózatokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy egy új perspektívát fog nyitni, egy új képletet fog adni, talán ezzel is kellene foglalkoznunk a dokumentumunkba, meg kellene vizsgálnunk ezt a környezetvédelem szempontjából. Meg kell vizsgálni a tengeri autópályák, a moduláris változtatás kérdését, és az egésznek a mobilitás csökkenésére gyakorolt hatását. Ahogy az elnök maga is mondta, egy válságban nagyon fontos szerepe van annak, hogy át tudjunk struktúrálni, át tudjunk szervezni. Lesz nyilván egy kritikus időszak, amikor ugye át kell szervezni a munkahelyeket, a foglalkoztatást, bizonyos szektorokat nehezen fog érinteni a változás, de fontos, hogy felhívásra forduljunk a bizottsághoz, hogy olyan megoldásokat dolgozzon ki, amik jobb eredményeket adnak, zöld munkahelyeket teremtenek. Ehhez szükséges nyilvánvalóan a megfelelő oktatás, képzés. Erről folyamatosan beszélünk, de európai szinten nem voltunk képesek arra, hogy összeszedett összeszedetten foglalkozzunk a szociális záradékokkal, szerződésekben tehát mindig, amikor környezeti politikával, környezetvédelemi politikával foglalkozunk, vagy új piacokra próbálunk meg bejutni, akkor ezt figyelembe kell venni. Az elektromos autó, villanyautó nagyon sok problémát meg tud például oldani. Egészségügyi szempontból egészségügyi szempontból nagy reményeket táplálnak ezzel kapcsolatban. De azok, <clears throat> akik ebben a szektorban dolgoznak, azoknak is lesznek egészségügyi problémái, és fölbenül a karbantartás kérdése is ezeknél a gépeknél. Tehát itt megfelelő felhívással kell fordulnunk a bizottság irányába, hogy ezt a problémát is kezelje. Ösztönzőket kell kialakítanunk, illetőleg másik oldalon eh, szankciókat kell kidolgoznunk, és megfelelő eh, megfelelő megoldást kell arra találni, hogy a közlekedési logisztika és a távolságok legyőzése területén is inkább az ösztönzésre és ne a szankciókra építsünk. Nagyon nagyok a távol, nagyon nagyok a különbségek a mobilitás területén a kelet és nyugat, dél és észak között, a periféria és a központ között, ezt is figyelembe kell venni. Egyébként tudom támogatni a javaslatot, különösen egy ilyen átmeneti időszakban, Figyelembe kell venni tehát a különböző országok és régiók közötti nagy különbségeket. Vannak olyan államok, amelyek nagyon csökkentették a saját maguk területén, a mobilitás például a vasúti közlekedés területén. A strukturális alapok felhasználásával és a trans-európai hálózatok megvalósításával kell segítenünk abban ezeknek az országoknak, hogy a saját közlekedési infrastruktúráikat fejleszik. De figyelembe kell vennünk az országok közötti különbségeket az ösztönzők, a kialakítandó ösztönzők területén is. És ennek során szem előtt kell tartanunk, hogy a kibocsátások is csökkenjenek, és zöld munkahelyek szülessenek az új gazdaság számára. Köszönöm szépen Ayla Sanders kollégának, most pedig megadom a szót Ögönbrang úrnak. Talán nem fair, de szeretném három percre korlátozni a hozzászólásokat így lehetővé válik, hogy a napirendet kövessük. Nos, megpróbálok a lehető legrövidebben hozzászólni. Skilekekis úr nevében is szólok, aki Hollandiába kellett ukazzon, hogy elmagyarázzon néhány kérdést Görögországgal kapcsolatban a holland miniszterelnöknek. Nos, elnök úr, köszönöm szépen önnek és a vélemény szerzőjének a vélemény, de szeretném azt kérni, hogy ambiciózusabbak legyünk. Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus volt. Talán ezért is tetszik ez az úti terv. Nagyon ambiciózus. Ez is a többi is komoly kérdés azonban felmerül, mégpedig az, hogy hogyan fogjuk elérni az úti terv céljait. Szeretném az emlékezetüket felfrissíteni. Két kérdés így hangzik. A 2030-ra, illetve 2050-re kivezetni a hagyományos üzemanyagú autókat, illetve tömegközlekedési eszközöket a városokból. Hasonlóképpen 2050-re a légi közlekedésre is pontos szélt fogalmaz meg az úti terv. Ez nagyon ambiciózus, ez nem kis lépés, ez forradalom és őszintén szólva kell is a forradalom a közlekedésben, ahogy az előző területen is, a klíma területén. Azért, hogy forradalmárak lehessünk, több innováció, fejlesztés, kutatás szükséges. Ez létfontosságú ahhoz, hogy sikerülhessen az úti terv. Ez azért fontos, mert ha nem tesszük meg, nézzünk szembe a valósággal, 20-30 év múlva indiai, vagy brazil, vagy kínai elektromos autókat vezetünk majd. Kaliforniában, az USA-ban azon gondolkoznak, hogy Kínából vásároljanak, és Európából nagysebességű vonatot. Nagyon örülök az Európai Bizottság úti tervek. Ez a megfelelő út. Az elv a felhasználó fizet és a szennyező fizet. Csak hogy mi tegyünk jobbat, mint amit javasol az Európai Bizottság. Internalizáljuk a külső költségeket, legyen verseny ehhez szükséges a külső költségek belső vététele. Vannak állami monopóliumok helyi szinten, például a közlekedésben. Ez ellene hat az új innovatív, tiszta megoldások belépésének. Ezért fontos modernizálni a közlekedési rendszerünket a városokban, hogy elérjük az Európai Bizottság céljait. Ezen túl komolyan el kell gondolkozni a környezetvédelem ellen ható támogatások kivezetésén különben sohasem fogjuk elérni a bizottsági célokat. Elnök úr, és ö, ö, vélemény ö, szerző úr, ö, legyünk ambiciózusak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. a módosítókat üdvözöljük, hogy gazdagítsák a jelentést, és most Tremopulos úr kap szót, a következő felszólaló pedig Anna Rosbach lesz. Tremopulos úr az első felszólaló. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék röviden hozzászólni. Én a Zöldek árnyék előadója vagyok, ezért szeretnék röviden hozzászólni amennyiben csökken 2050-ig az üvegházhatás kiváltó gázok kibocsátása 40%-kal, ez nem túl nagyra vágyó cél a klíma érdekében. A célnak legalább kötelező érvényűnek kell lennie. Tehát a széndiokszid kibocsátásokkal legyenek a szárazföldi közlekedésben, a légi és a vízi közlekedésben mind-mind kötelezően csökkentendők. Mindenképpen lehetőséget kell találnunk, hogy hogyan tudjuk a közlekedést csökkenteni. Ez pedig a bizottság céljain túlmutat. Ezen túl még utalnunk kell arra is, hogy olyan mobilitást vezessünk be, amely környezetbarát. És más területen megvalósítottuk az okozó fizet elvet itt is valósítsuk meg. Itt a prioritást az új eh, tiszta energiaforrásokra helyezném. Nézzük meg a vasutat. Nézzük meg, mi van Lettországban? Válság van. Görögországban megint ott van a trojka. A vasút két harmadát pedig eh, le kell állítani. Hát micsoda dolog ez? főleg, hogyha látjuk, hogy milyen politikát javaslunk ezeken a területeken. Azt javaslom, hogy az Európai Unió támogatása igenis folyjék a vasút modernizációjába, és ne abba, hogy leépítik a vasutat. Figyelembe kell venni az Európai Unió jogszabályait is természetesen. Úgy gondoljuk, hogy eh, itt eh, az üzemanyag felhasználás a kamionok tekintetében eh, ugyanolyan legyen, mint a személyautók tekintetében. Legyenek a teherautókra is kötelező célkitűzések, hogy csökkenjenek a kibocsátós kibocsátások. Nézzük meg most a bio üzemanyagokat. A jelenlegi normák nem veszik figyelembe, hogy eh, megváltozik a talaj felhasználása hiszen ahol eddig élelmiszert állítottak elő, ott most bioüzemanyagot termelnek. Nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy ez rendjén van-e így. Meg kell néznünk, hogy tényleg csökkenthetjük-e a széndiokszid kibocsátásokat bioüzemanyaggal, különben nincs értelme ezeket előállítani. És így a klímacélunkat sem érhetjük el a bioüzemanyagok játszhatnak fontos szerepet a fenntartható közlekedésben, de csak is akkor, hogyha ezen a területen hatékonyabban dolgozunk. És hogyha az üzemanyag összszükséglete csökken. Azt is hisszük, hogy a klíma változásokat mindig fel kell becsülni és azt is nagyon pontosan meg kell nézni, hogy milyen termőföldön lehet bioüzemanyagot előállítani, úgyhogy ne legyen káros a termelés. A regionális közösségeknek is bele kell szólniuk abba, hogy hogyan használják fel a földterületüket. Nemzetközi rendszerre van szükségünk, hogy például a hajó kibocsátásait is csökkentsük. Nem elég az, hogy az Európai Unió arányát csökkentsük. Mármint, hogy az Európai Unió milyen arányban vesz részt a nemzetközi hajóflottában. A hajókat már figyelembe vettük a 2013-as kibocsátás csökkentő céloknál is, de most 2011-ben konkrét javaslatokat is kell tennünk. Viszonylag gyorsan kell lépnünk. Akkor a következő téma a kerozin megadóztatása, és itt is megalapíthatjuk, hogy a kerozin környezetre gyakorolt hatásait is csökkentenünk kell. Meg kell néznünk, hogy itt esetleg adókkal mit tudunk elérni. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Anna Rosbachnak, Gróta, Vittoria Pródi, majd Sophie Koni következik. Az első Rosbach asszony. Diskussion om fremtidens energiforsyning og prisen for den. Og den her udtalelse azt hiszem, hogy ez a vita az előző vitához kapcsolódik. A kollégák inkább a bizottsági, az Európai Bizottság dokumentumáról beszélnek, és nem a ö, mi véleményünkről. Ezért visszatérnék a mi ö, véleményünkre. A tizedik cikkben azt olvashatjuk, hogy nagy mértékű áttérés az új technológiára időigényes és ez különbözőképpen lehetséges a különböző tagállamokban. Egyes tagállamokban, ahol nincsen fejlett infrastruktúra, úgy dönthetnek, hogy nem a régi technológiát választják, hanem egyenesen átállnak a jövő technológiája. Ez óriási előnyt adna a termelésben, a közlekedésben, más szempontból is. Most pedig visszatérnék általában a dokumentumra. csodálkozom, hogy a tengeri közlekedést szinte kihagyták belőle. Ezt a témát alaposabban szemügyre kell venni, hasonlóképpen a belvízi hajózásra ez a személy és áruszállításra is vonatkozik. Ez nem lehet kihagyni. Hasonló megjegyzésem van a ö, azzal kapcsolatban, hogy a vasút helyettesítheti a rövid távú repülőutakat az EU-n belül. Nem biztos, hogy ezt eléggé megvizsgálta a 80%-os csökkenés, amiről mások beszéltek, igen nehézen, nehezen megvalósítható célnak találom. Az el, a végén plusz-minusz 10%-ról beszél az ügyemeg, üzemanyaggal kapcsolatban. Remélem, hogy ha majd ezzel a témával behatóan foglalkozunk, akkor elég bátrak leszünk ahhoz, hogy lépést tegyünk előre a kínaiak által megtett irányba, azaz a modern elektromos autók legyenek lítium elemmel, és ne csak ilyen csecsemőhöz méltó lépéseket tegyünk. Köszönöm szépen. E, Köszönöm szépen, Rozbach asszony. a, az ambiciózus hozzászólást a között barát közlekedés érdekében. Most pedig lássuk a többi hozzászólott Grotte a következő hozzászóló. Utána pródió. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a véleménytervezethez. Úgy gondolom, hogy a közlekedési szektorban, hogyha el akarunk érni valamit tényleg, és megfelelő irányba akarjuk irányítani a dolgokat, akkor nem szabad a külső költségeknek a belsővé tételével foglalkoznunk. Konzekvensen kell eljárnunk Európában. Nem kell, hogy előírjunk technológiákat, nem szabad, hogy világvége forgatókönyvekkel álljunk elő, és nem szabad attól félnünk állandóan, hogy a távol-keleti konkurencia legyűr minket, hanem egy egységes rendszert kell kialakítani, és európai szinten egységesen kell alkalmaznunk. Ettől nem szabad félnünk. Tehát a külső költségek belsővé tétele lesz a megfelelő tisztességes mód a különböző közlekedési hálózatok területén. Fontos ebben a jelentésben azt is megemlíteni szerintem, hogy mi a helyzet a város és nem városi régiókkal. Ezek különbözőek, különböző felépítésűek. Nem szabad, hogy az egyéni mobilitási megoldásokat megtiltsuk, hanem a különböző élethelyzeteket figyelembe kell vennünk, és meg kell néznünk, hogy a nem városi régiókban hogyan tudjuk a lehetőséget biztosítani a mobilitásra, a munkahelyre való eljutásra, és hogyan tudjuk megakadályozni a demográfiai változásokat. Egyáltalán nem látom ebben a véleményben azt, ami szerintem fontos, ugye minden vita során, amikor klímavédelemről van szó, klímaváltozásról van szó, akkor szem előtt kell tartani azt, hogyha valamire törekszünk, egy egységes közlekedési térséget akarunk megfelelő versenyképesség mellett és nyersanyaghatékonyság mellett, akkor ennek meg kell vizsgálni a szociális dimenzióit, így szociális hatástanulmányt kell készítetnünk, hogy a megoldások azok szociális szempontból is vállalhatóak-e, és tényleg a jövőben is megmarad -e a mobilitás. Tehát ez az én szívem ügye, ezzel kapcsolatban várok lépéseket. Ajala Szender kolléga is utalt arra, hogy a közlekedési, szállítási szektort is vegyük figyelembe. Ugye egyre több szállításra lesz szükség, teljesen logikus ez, hiszen egyre több ember él itt a bolygónkon, és nyilvánvalóan az, az áruszállítás a különböző telephelyek között az a jövőben fontos szerepet játszik. Tehát mindenképpen szociális eh, hatástanulmányt kell készíteni, a külső költségeket internalizálnunk kell, és nem szabad itt világvége forgatókönyvekkel előállni, hanem jó recepteket kell adnunk, olyanok a globális kihívásoknak és a belső kihívásoknak is megfelelni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Pródi úr szó. Köszönöm. Elnök úr. két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik az az, hogy hogyan lehet itt különféle dolgokat összehangolni. Tehát egy út alatt különféle közlekedési eszközzel közlekedünk, tehát mondjuk vonattal, és utána átszállunk a városban a városi tömegközlekedésre. Utána több energia takarékossággal bíró közlekedési eszközökre is átszállhatunk, mint például a kerékpár. Szeretném eh, azt is kihangsúlyozni, hogy eh, a különféle közlekedési módokat eh, nem szabad külön választani egymástól. Ezeket a közlekedési módokat holisztikus megközelítésben kell kezelnünk a társadalmainkban. Mindjárt egy példát is mondok erre. A piacok pillanatnyilag rossz állapotban vannak azért, mert a spekuláció lehetősége fennáll. El kellene gondolkodnunk ismét átfogó módon azon, hogy hogyan lehetne csökkenteni a közlekedés iránti igényt. És el kellene kerülnünk azt a helyzetet, hogy túlságosan leterheljük a ide vonatkozó piacokat, hiszen azt látjuk, hogy itt a közlekedési piacon a városok területei úgy néznek ki, hogy ha valamelyik közlekedési eszköz nem működik, akkor ott tudunk egy másikra váltani. Többfajta közlekedési eszköz áll a rendelkezésünkre. Ez esetleg túl sok. Mondjuk, ha a munkahely közel van a lakáshoz, akkor így már lehetne a közlekedési eszközök iránti keresletet csökkenteni. Az is elgondolkoztató, hogy a Galileo projekttel hogyan eh, lehetne mondjuk egy út díjazást esetleg bevezetni. Ezeken a dolgokon el lehetne gondolkodni. Elgondolkodhatnánk azon, hogy eh, milyen árak vannak a közlekedésben. Nézzük meg, hogy eh, mennyibe kerül ez az egyénnek, és mennyibe kerül összességében. Köszönöm szépen. Vittorio Prodi és Richard Zéber kap szót. Utána Salvatore Tatarella. Tehát Richard Zéber kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hogyha a közlekedésről beszélünk, akkor lehetőleg kerüljük az ideológiát a vita során. Szerintem politikusokként azt várják el tőlünk, hogy normális keretet teremtsünk, terem, amelyben működik a közlekedés. Úgy gondolom, hogy a fejlődés gyorsabb, mint a politika. Az emberek készek átszállni más közlekedési eszközökre, hogyha ezek tényleg működnek. Csak is azzal, hogy tiltunk, nem fogunk sokat elérni, ez a nem helyén való politika. Hiszen gondoljunk például egy olyan városra, mint Brüsszel itt nem lehet úgy csökkenteni az autóforgalmat, hogy ne bővítsük mondjuk a metró infrastruktúráját. Azt hiszem, hogy ez az állam feladata. És csatlakozom Grote kollégához, aki azt mondja, hogy a feladat az, hogy finanszírozási lehetőségeket teremtsünk. Tehát ki kell építeni az infrastruktúrát, amivel megkapják a polgárok a lehetőséget, hogy lemondhassanak az autóról. Vagy hogy valami mást használjanak. A polgárok már készek erre, csak nincs alternatívájuk. Sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy itt Európában nagyon kis hatékonysággal működik a vasút. Mindenféle vasúti liberalizációs csomagokról döntöttünk, azonban tény, hogy a vasút még mindig nemzeti keretekben gondolkodik. Vegyenek Brüsszelből Bécsig, vagy Brüsszelből Innsbruckig egy jegyet. Nem megy. Interneten oda kell menni, és meg kell venni a pályaudvaron. Ez a tegnap világa még egyszer hangsúlyozom, nemzeti gondolkodás van, ez pedig probléma. Tirolban, hogyha mondjuk Észak-Tirolból el akarunk menni Kelet-Tirolba, akkor az olaszok megnehezítik a dolgunkat, mert Dél-Tirolon át kell menni. Tehát egyszerűen vegyük a bátorságot, és ezeket a dolgokat oldjuk meg. És igazat adok Gróte úrnak megint, hogyha szociális hatástanulmányt is kell írunk. Nem azért utaznak az emberek, mert szórakoznak, hanem azért, mert mondjuk dolgozni mennek. És akkor nem szívesen ülnek egy órát az autóban, a dugóban, hogyha van alternatíva. Hogyha a metróval ott vannak 10 perc alatt, akkor metróra fognak szállni. A politikai kérdésről van szó, de ne legyen benne ideológia, legyünk pragmatikusak, és adjuk meg az embereknek az esélyt, hogy környezetbarát eszközökkel közlekedjenek. Köszönöm. Dziękuję bardzo e, koledze Richardowi. Köszönöm szépen, Richard, hogy ilyen fontos kérdésekre mutatol rá, mint például monopólium a vasúti közlekedésben az Európai Unióban. És hogy a mobilitás hogyan lehet növelni. E, Tatarella óra következő hozzászóló. Grazie, eh, Presidente. Eh, se noi vogliamo... Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha azt akarjuk, hogy a közlekedési politika fenntartható és versenyképes legyen, akkor a megfelelő infrastruktúrát, többek között az intermodális infrastruktúrát ki kell építeni. Én ahhoz, hogy Strasbourgba jöjjek, Bariba kell felszállok a repülőre, Rómában átszállok, Márszejben leszállok, és ott egy újabb repülőre szállok, hogy Strasbourgba jöhessek. Mehessek pontosabban. Nos, hogy gyorsabban érjek oda, a svájci vasútat használom. Azt hiszem, hogy ők inspirálhatnak bennünket. Nagyon jó intermodális megoldásaik vannak. Báriból Zürichbe megyek repülővel, és Zürichből Strasbourgba vasúton. Ez a legjobb megoldás. Az intermodális svájci megoldás egyszerűen csodálatra ad okot. Jól működik a vasúti közlekedés. A város középpontjába jutunk be. Közvetlenül át lehet szállni buszra, metróra, taxiba, minden pontosan működik, a svájci óra pontossággal, hogy úgy mondjam. Így kell dolgoznunk Európában. Vegyünk példát a svájciakról. széndiokszidról beszélünk. A kibocsátás csökkentés útja a közlekedés megváltoztatásán keresztül vezet. Nos, ha egy hajó jön Európába, hogyha a szövezés csatornán átmegy, akkor kerülőt kell tegyen, hogy Rotterdamba jusson ez a legnagyobb európai kikötő. Nos, Olaszországban milyen nem értették meg, hogy felére lehet csökkenteni a költséget, a széndiokszid kibocsátást, az utat, az időt, azzal, hogy közvetlen utat ö, tegyünk lehetővé, be, ro, lehetővé Rotterdamba. Rotterdam a legnagyobb kikötő. De ö, ott van Olaszországban Tarento. Ez lehetne a dél-Rotterdamia. Ez európai projekt lehetne, nem kell olasz projekt legyen csupán. Ez nagyon pozitív lenne. Lehetővé tenni, hogy konkrét cselekvés legyen azokból a szavakból, amiket itt elmondunk. Így fenntartható, versenyképes lenne a rendszerünk. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a bizottság képviselőinek, Szántomátó úrnak, szeretnék utalni néhány kérdésre, amely felmerült. Palermo egy EPP ülésen felmerült, és kiderült, hogy nem lehet a vonaton megvenni a jegyet kiderült, hogy nem szállhatok fel a vonatra, mert megbüntetnek, a felszállók és visszaküldenek a jegyirodába. Sikerült három perc alatt megvennem a jegyet, de nagyon egyszerű eljárásokkal el lehetne érni, hogy felhasználó barátabb legyen a közlekedés. Most pedig a bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a, az előadónak és a hozzászólóknak. Ez ö, nagyon bátorítja a bizottságot a fehér könyv elkészítésében. A cél 60 ö, százalékos csökkentés az emissziónak 2050-re, illetve minden kibocsátás felezése. Ezzel együtt a különböző túlterheltségeknek is a csökkentése. Azt hiszem, hogy ezt a célt nem lehet a mobilitás korlátozásával elérni. Ez nagyon káros lenne a gazdaságra, de hát a szociális és területi kohézióra is. Más megoldást kell keresni. Ebben benne van mind az, ami elhangzott a hozzászólásokban, például technológia felhasználása, jobb kihasználása, a nem közúti forgalmi megoldásoknak, különböző módok fejlesztése, jobb logisztika. ...2020-2050-re nagyon ambiciózus célok vannak. A bizottság kezdeményezéseket fogalmazott meg, ezek ambiciózusak és arányosak a célokkal. Például liberalizálni, teljesen liberalizálni a vasúti piacot, a kabotást, a külső költségek belső tétele, illetve a hálózat multimodális tétele. Készülni a torzulásokat az adózásban. Reméljük, hogy a parlament támogatja ezeket az ambiciózus kezdeményezéseket. Azt hiszem, ezzel le is zárhatom hozzászólásomat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szeretnék feltenni egy kérdést. A bizottsági munkája során közlekedési hálózat finanszírozásába bele tartozik a teherautó közlekedésnek a támogatása olyan értelemben, hogy a vasútival kombinálnák. A bizottság mennyire szeretné kihasználni ezt a lehetőséget? the, uh, the proposal. A finanszírozási javaslat a közlekedési hálózat uh, a TEN finanszírozásának javaslata október 19-én születik meg. Ennek keretében a bizottság vizsgálja, hogyan támogatható a közlekedési rendszer eh, legyen egy mag, egy gerinc prioritást élvezzen néhány folyosó, néhány projekt. Azon projektek kapnak majd prioritást, amelyek a fenntartható közlekedés szolgálják. a vasút, vasúti projektek, a szűk keresztmetszetek megszüntetése, és könnyíteni a multimodális közlekedést, illetve a belvízi hajózás. Elnök, köszönöm szépen. az optimista üzenetet a bizottság részéről. Zibe úr, szó. Ha megengedi elnök úr, akkor még egy kérdésem lenne a bizottság képviselőjéhez. Feltételezem, hogy a DG Trantól érkezett. Hogyan működik az együttműködés a DG Klim és a DG Tran között? És egy másik kérdés az lenne, hogy mi a helyzet azokkal a koncepciókkal, amelyek a városi közlekedésre vonatkoznak. Köszönöm szépen. Bardzo proszę, pana Sandro Santamato odpowiedź. A bizottsági a szó. Az, e, a korábbi DJ Tran, DJ NR és e, DJ Move vá alakult. A kettő, kettő jött létre egyből. A e, DJ klímával szoros az együttműködés ennek eredménye a fehér könyv. Ugyanazokkal a forgatókönyvekkel szolgálunk. A 60%-os emisszió csökkentés a közlekedésben közös modell eredménye. Ez a legköltséghatékonyabb cél a stratégiában. Ez volt az első kérdésre válasz. Második kérdésre pedig városi közlekedés. Nos, a fehér könyvben nagy hangsúlyt kap a városi közlekedés. Ambíciózus célja van az egész ágazatnak, és azért nem lehet ignorálni, hogy milyen nagy mérvű a városi rövidtávú közlekedés. A fehér könyv nem csak a bizottság programja. Reméljük, hogy az önkormányzatok is bekapcsolódnak. Világosan látjuk, hogy a szubszidiaritás itt teljes mértékben indokolt. Megkívánjuk adni az eszközt, amit helyi szinten fel tudnak majd használni, amely hasznosnak bizonyul, hogy elérjük a végső célokat. Köszönöm szépen a bizottságnak. Ezzel le is zárjuk a napirend ezen pontját. Most pedig hadd adjak arról információt, hogy október 11-ig lehet benyújtani a módosításokat. A szavazás az MV-ben október 27-én lesz, és a Tranban ezután következik a szavazás. Kérem, hogy gazdagítsák ezt a véleményt is tegyék hatékonyabbá. Most pedig áttérünk a következő pontra a napirendem. 16. pont a palagáz és palaolaj kitermelésnek a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat ismertetése. El kell mondjam, nyíltam, hogy azok közé tartozom, akik emögött állnak. Amikor megtudtam, hogy született egy tanulmány júliusban a belső politikai főosztálytól, akkor ö, úgy gondoltam, hogy ez ö, nagyon elfogult ö, a palaolaj ellenfeleinek a malmára hajtja a vizet, hogy leállítsák ezt a, az irányt, mert pénzügyileg nem megfelelő. A parlament miért kell ilyen tanulmány készítessem? Belül ö, ott van a logó, kívül belül pedig egy mondat, hogy ez nem a parlament álláspontja. Hogyan lehet elkerülni, merül fel a kérdés, hogy ellentétbe kerüljön két ilyen ö, szempont. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy objektív legyen, vagy el kell az kényes témákat kerülni? Vagy a parlament ilyen tanulmányban nem vonható be azonnal rá kell mutatni, hogy hol hordesz félre politikailag. A belső politikai igazgató személy szerint felelős kell legyen. El kell magyarázni, hogy hogyan született ez a tanulmány. A vitában is kérek majd szót, de most megnyitom a vitát. Az első hozzászóló következik. Matthias Altman, który jest przedstawicielem. Matthias Altman. Szép nem think tank képviselője, akik készítették ezt a tanulmányt. Utána mások már feliratkoztak a hozzászólók listájára. Többen feliratkoztak, Magréva, Hibner, Delia Estrelia, Brody, April, Kolarska, Lukacevska, Mercinkiewicz kollégák, Arsenis úr, Sománszki, Gzsip, Tehát, inscrivait quelque part. E, Alors, je. Euh, Pardon, Monsieur Szymański, vous pouvez répéter, może Pan powtórzyć, Panie Konradzie? Proponuję, e, Megismételni? Azt javaslom, hogy mutassuk be a politikai frakciók véleményét a karuzó metódussal, ahogy ezt szoktuk tenni. McKinnon asszony. Azért kértem a szót, mert egy ügyrendi kérdésem lenne. A koordinátor kérték ebből a szakbizottságból. Ez nagy, a tanulmány nagyon komoly tém. Palala, lehet, hogy nem ért egyet a konklúzióval, ez egy független tanulmány, de be kell mutatni a koordinátorok. Ezt kérték az titkárságtól, azért jöttünk, halljuk először a jelentést, a koordinátorok ezt kérhették. Mondtam, hogy Altman úr fog először szót kapni. Ő képviseli azt a csoportot, amely készítette ezt a dokumentumot. Altman úrral kezdjük, és utána a koordinátorok, illetve a jelenlévők, akik szót kérnek, és mások, akik feliratkoztak. Altman úr, tessék! Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Arra kértek minket, hogy vizsgáljuk meg a palagáz és olaj kitermelésének a környezetre és az ember egészségére gyakorolt hatását. Illetve, hogy milyen európai jogalkotási keret tartozik ehhez a területhez. ezen kívül, hogy milyen szerepe lehet a palagáznak az alacsony szénkibocsátású gazdaságban. Röviden az eredményeket szeretném vázolni, amiket találtunk, utána nyitott vagyok a kérdésekre. Általában a nem hagyományos gázról beszélünk, ami nem azt jelenti, hogy a gáz nem hagyományos, hanem hogy hogyan kerül kitermelésre a talajból. Három ilyen fajta gáz létezik, azonban a közös bennük az, hogy nagyon ö, nagy uh, fáradtsággal lehet ezt a gázt kitermelni. Azzal kezdtem, hogy a környezeti hatásokról és kockázatokról beszélek. Úgy gondolom, hogy a kockázat itt ö, helyesebb, mint az, hogy hatás. Hiszen kimutathattuk, hogy a kockázatok a palagáz kitermelésénél eh, nem feltétlenül eh, vannak jelen minden esetben, és eh, utána megnézzük, hogy az európai jogalkotás mennyire véd minket a kockázatoktól. Eléggé hosszú lista készült a lehetséges hatásokról. Az első hatás az az, hogy helyre van szükség hiszen eh, a fúrás alatt a helyet eh, elfoglaljuk. Szükség, eh, utakat építenek, hogy oda jussunk a fejtéshez. És a gázt is el kell szállítani, tehát vagy teherautókkal, vagy vezetékkel. Az egyéb kockázatok, tehát a szennyezés, a talajszennyezés, illetve a talajvíz szennyezése. Viszonylag nagy vízfelhasználással jár a termelés, ez pedig regionális szempontból lényeges lehet. Az amerikai példák is mutatják ezt. Az Egyesült Államokban az elmúlt három-öt évben körülbelül 50 ezer kutat fúrtak, hogy nem hagyományos földgázt termeljenek ki. Tehát vannak már előttünk járó tapasztalatok, és ezekből összehasonlítást tehetünk. Hidraulikus kitermelésről van szó, a nem hagyományos gázok, ez káros anyagokat tartalmaz. Amikor a víz szennyezéséről beszélünk, akkor itt nehéz fémeket és radioaktív anyagokat is találtunk. Az Egyesült Államokban is megsértették a jogszabályokat, az összes, tehát az 50 ezer fúrás közül egy-két ezerre baleset történt az elmúlt években. Németországban is van egy kis tapasztalat a hidraulikus kitermeléssel. Egy talaj, víz szennyezés re került sor, a, igazából a mezőgazdasági területet e, újra kellett telepíteni, meg haltak például a halak is, mert bejutott a talajvíz a vízrendszerbe. A talajvíz e, te szennyezés általában nitrin szennyezi, ez a földgáz egyik alkotó része. Amikor kiszabadul a földgáz, akkor e, robbanás veszély is van. Ezen kívül az ivóvíz szennyezésére is sor kerülhet a nem hagyományos gáz kitermelésénél. A hidraulikus kitermelés olyan folyamat, amely a geológiai rétegeket is megbolygatja, és 3-4 Richter skára előségű földrengés is okozhat. Um. Így látjuk, hogy eléggé kockázatos a palagáz kitermelése. Áttérünk a második szempontra, ez pedig a környezetre és az ember egészségére gyakorolt hatások. Említem az üvegházhatást okozó gázokat. A nem hagyományos gázkitermelésnél jelen vannak. A kérdés az, hogy a nem hagyományos gáz jobb-e a környezetnek, mint a kőszén? Vagy máshogy, van olyan jó, mint a hagyományos földgáz? Amit a vizsgálatunkban kiderítettünk az információk alapján az, hogy a vizsgálatok pontossága nagymértékben függ attól, hogy milyen mennyiségű nem hagyományos gázt tudunk egy kútból kitermelni. Hiszen a kibocsátásokat általában a fúrás okozza. Függetlenül attól, hogy mennyi földgázat kapunk egy kútból, a kibocsátás ott van. Hogyha mondjuk annyit ki tudunk termelni, mint mondjuk az Egyesült Államokban, akkor sem tudunk olyan keveset kibocsátani, mint a hagyományos földgáznál, főleg a szállotás, szállítás miatt. Mondjuk, hogyha Kelet-Szibériából jön a gáz, az is kevesebb kibocsátást okoz. Itt ez nem jelenti azt, hogy széndiokszid jön ki. Az amerikai példák is ezt mutatják. És ugyanannyi kárt okozunk, mint hogyha szént termelnénk ki. Hiszen fosszilis üzemanyagokat égetünk el. A üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának kockázata magasabb, mint a hagyományos földgáz kitermelésénél. Ez Európa geológiai adottságaival is összefügg, hiszen minden egyes palagáz réteg, és minden egyes kút más és más geológiai mutatókkal rendelkezik. Szeretnék most áttérni az EU jogalkotási keretére áttérni. A kérdés az, hogy Európát védik-e a jogszabályai, hogy a gázpala, vagy a palagáz kitermelés ne okozzon kárt az embernek, illetve a környezetnek. Ha nem elégséges, hogyan lehetne a jogalkotást megváltoztatni? Az első dolog, amire rá szeretnék mutatni, az az, hogy eh, látnunk kell, hogy nincsen európai keret irányelv, amely a bányászatra vonatkozna. Nemzeti kompetencia a bányászat. Van egy nagyon jó könyv erről, meg is említjük a tanulmányunkban. Itt a világ 40 országának eh, bányászati törvényeit mutatja be, és óriási különbségek vannak. Mi van Európában? Mindenek előtt ez egy első vizsgálat, amely a palagázzal foglalkozó. Sokkal több munkát kell végezni, hogy jobban megértsük az európai szabályokat. Szükség van egy részletes vizsgálatra is. A mi vizsgálatunk eléggé nagy fokhíjakat talált az európai jogszabályokban. A mi vizsgálatunk szerint a legfontosabb fókhéj az, hogy a palagáz kitermelésnél nem kell környezetvédelmi hatástanulmányt végezni. Vannak egyéb témák, amely itt a veszélyes anyagokról szóló irányelvre utal, felmerül a kérdés, hogy szükség van-e jóváhagyásra ahhoz, hogy bizonyos vegyi anyagok a föld alatt maradhatnak. Megvannak a legjobb alkalmazható technikára vonatkozó referenciák? Felmerül az a kérdés, hogy a víztisztítók kapacitása mekkora, például a mennyiségben. Tehát mondjuk, hogyha 15 ezer köbméter vízzel dolgozunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi lesz ezzel, hogyha befejeztük a fúrást, egy percen maradt. Akkor a legutolsó témámra térnék át, az energia hatékonyság eh, hogyan viszonyul a nem hagyományos gázhoz. Eléggé jól eh, felbecsültük eh, a helyzetet, de nem tudjuk, hogy Európában hol vannak források, a legjobb idézhető anyag az Egyesült Államok hidrokarbon geológiai vizsgálataiban található. Jó példánk van az Egyesült Államokból, látjuk, hogy milyen gyorsan lehet felhozni a palagázt, de látjuk azt is, hogy milyen nehézségek vannak. Európa nagyon eltér sok tekintetben az Egyesült Államoktól itt. Amit kihangsúlyoznék, az az, hogy nem eh, egyenlően oszlanak meg a források. A legnagyobbak Lengyelországban és Franciaországban vannak, legnagyobb lelőhelyek. Ha azt is megnézzük, hogy milyen vastagok a palarételek, akkor figyelembe kell vennünk, hogy megint Lengyelországban a legérdekesebbek és a legtöbbet ígérőek. Hogyha megnézzük eh, a publikációkat, amelyek a nem hagyományos gázkitermeléssel foglalkoznak, például a Nemzetközi Energia Ügynökség anyagait. Itt van egy különleges jelentés az idén májusról. A címe a gáz aranykora. Ez a következő 25 évre ad előrejelzéseket a földgáz termelés tekintetében, és a nem hagyományos földgáz fajták is ide tartoznak. Az európai földgáz termelés 1,4 százalékkal fog ez 2035-ig csökkenni, és pedig Norvégiában is. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen Altman úrnak, aki a tanulmány szerzőinek nevében szólalt föl. Most pedig Leinen úrnak azonnal átadom az elnökséget. Abban maradtunk, hogy először a politikai frakció képviselőit hallgatjuk meg. Kérem, erre számítsam, és átadom az elnökséget. Több mint tízen vannak a listán, egy perc. Igen, sokan vannak. Richard Zéber lesz az első hozzászóló. Egy perc, 30 másodpercben, ugyanis 15-en vannak már a listán. Viszonylag rövid leszek. Ezt a tanulmányt a koordinátorok rendelték meg, mi a népát részéről bizonyos kétségekkel rendelkezünk, de meg kell még vizsgálnunk ennek a tanulmánynak a struktúráját, mert úgy tűnik, hogy bizonyos szervezetekhez való közelséget kell itt megállapítanunk úgyhogy ezzel kapcsolatban a tanulmány szerzőit is megkérdezném még, hogy ezzel a e, kifogással kapcsolatban mit mondanak összességében a dolgok jelenlegi állása mellett. Nehéz következtetéseket levonni a tanulmányból. Többször is szerepel a tanulmányban az a megjegyzés, hogy nehéz pontos adatokkal dolgozni, tekintettel arra, hogy ez a technológia elsősorban az Egyesült Államokban kerül alkalmazásra, ugyanis nagyon különbözőek eh, a lelőhelyek és a tartalékok világszerte. Egyetlen dolog, amit levonhatunk következtetésként, hogy nagyon nehéz a helyzet, éppen ezért értelmes lenne egy további tanulmányban más szerzők tollából esetleg eh, újra foglalkozni ezzel a problematikával, éppen ezért nem most itt a de azt, azt támogatnám, hogyha nem zárnánk le vitát, hanem tovább folytatnánk ezt a dolgot. Elnök, tehát akkor tanulmányt rendelünk meg a tanulmány után, bizonyára sok tanulmánykészítő van a piacon, Linda McEwen kap szót. Well, I mean, at the beginning... Nos, a vita elején nem felmerült a kérdés, hogy egyáltalán legyen -e ilyen tanulmány. Az alelnök azt mondta, hogy meg kell, ö, ö, hogy kétkedett a vitával kapcsolatban. Jó, hogy megtartjuk ezt a vitát. Meg kell vizsgálni, hogy van -e megfelelő szabályozási keret. A közösséget védeni kell. Az egész szakbizottság ezzel egyetért. Tudom, hogy óriási lobby van e mögött. Mindenhol, ahova nézünk, látjuk. De mi felelősek vagyunk a polgárokkal szemben, és a környezet szabályozása a feladatunk. Sok különböző álláspont fog elhangozni, ahogy ez szokott lenni, és utána konklúziót fogunk levonni. Minden ilyen véleményt el kell mondani az érdekli az embereket, ami itt szerepel a cikkben, egy miniszter, nem az én kormányomból, liberális, konzervatív brit ö, miniszter, és azt mondják, hogy felfüggesztedik a bányázatot, mert egy kisebb földrengés volt azon a területen, Örülök, elnök úr, hogy ez szerepel a napirenden, mert így egy komoly kérdést vizsgálhatunk meg. Thank you. In fact, the American Congress... Az amerikai kongresszus is rendelt egy tanulmányt, a német Bundestag is rendelt egy tanulmányt. Úgy gondolom, hogy a polgárok azt várják az Európai Parlamenttől, hogy igenis foglalkozzunk ezen a kérdéssel. Ez vitán felül áll megnézzük, hogy a tanulmány után jelentést írjunk-e a témáról. Ján Herbrandi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem kértem szót. Itt van a listán. Hát ez nagyszerű. Furcsa dolgok történnek itt ma délután. Nem volt ennyire furcsa a délelőtti szavazó rundó, de ez most az. Úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog, ez a tanulmány, és igazából el is fogom olvasni ezt a jelentést, illetve ezt a tanulmányt. Most nem is kérdezek hozzá többet. Igen, Simanski kolléga, ő valószínűleg nagyon érdeklődik. Köszönöm szépen. Úgy döntöttem, hogy belefolyok ebbe a jelentésbe, mert Egyet értek Evans kollégával. Ezt igenis meg kell vitatni. Nem lenne jó, hogyha csak politikai keretek között vitatnánk meg. Beszéljünk a tényekről, nézzük meg, hogy a terepen mi a valóság. Ezt nem kerülhetjük el. Ez egy olyan folyamat, amelynek elébe kell néznünk. Most tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mely kérdések érdemesek a vizsgálatra. Keressük meg a válaszokat. Néhány hete olvastam el ezt a tanulmányt, és komoly kételjeim támadtak. Például a kibocsátással kapcsolatban. Az orosz infrastruktúrára alapozza a számait. De sokkal alacsonyabb, mint Európában. Mi lesz a az európai szivárgással. Sokkal teljesen mások az adatok. Tehát ezért is szubjektív a tanulmány. Tény, hogy a 90-es években 20 ezer négyzetmétert használtak, mert nem a még nem létezett vízszintes ki nyerés, kitermelés. 2010-ben az új megoldásokat kell előtérbe helyezni. Miért nem szerepel ez? Az új gázfajta a piacon majd bemutatja, bebizonyítja, hogy mennyire versenyképes. Ez nem a mi dolgunk eldönteni. Csodálkoztam azon is, hogy a piaci értéket az ENA által használt adatok alapján adta meg a Gazprom egyik fő európai partneréről van szó. Itt a forrás kiválasztásával nem értek egyet, ezért az a véleményem, hogy e, kevésbé szubjektív kutatói csoport kellett volna készítse. Olyan emberekről van szó, akik a megújuló energiában érdekeltek. Érdekeltek. E, ez az egyik legfontosabb energiaforrás, ezért e, elővigyázatosnak kell lennünk nem szabad, hogy a bicikli gyártó készítsen tanulmányt az autóról. Olyan, aki üzleti életben jelen van, nem készíthet ilyen jelentést. Köszönöm. Naja, <laughs> Nos, ezek olyan feltételezések, amelyeket a bizottság nevében visszautasítanék Nyilvánvalóan a palagázról és a megújuló energiaforrásról tudunk jelentést készíteni. Itt van Enzi úr. End of the samples. Tehát itt a példák 85%-a azt mutatja, hogy hogyan, milyen nehézségek között termelik ki a dolgokat, és nagyon nehéz a szabályzás is. Sandrine Villiers. Euh, Köszönöm szépen, önök. Először is köszönetet mondok a parlament szolgálatainak, hogy az MV eh, kérésre megvalósulhatott ez a tanulmány. Ez az első hivatalos dokumentum, amely az EU-ból származik, és a eh, palagázzal és olajjal eh, foglalkozik az Egyesült Királyságról beszélt. Nos, Franciaországban is adtak ki ilyen engedélyt, teljesen átláthatatlan módon, még az önkormányzati képviselők tudtak róla, hogy kiadtak ilyet. Nagyon súlyos helyzetek állhatnak elő. Az Európai Unió számára ez komoly veszély, mert nincs megfelelő szabályozása. Az USA tapasztalat azt mutatja, hogy számos baleset történik. Én áprilisban jártam az USA-ban, Pennsylvániában, és néhány szereplővel találkoztam. Az olajtársak azt mondják, hogy semmi veszély, de teljesen más a valóság. Kezdjük megvonni a mérleget Pennsylvániában, Texasban, és most az elnök úr mondta, a kongresszus V egy tanulmányt írt, és a demokraták benyújtottak egy javaslatot, hogy amerikai területen ne legyen ilyen kitermelés. Az EU miért érné be kevesebbel? az USA területein igazi ö, háború van a pénzügyi érdekeket képviselők között, és azok között, akik védik a maguk területét és a lakosságot. A hátrányokkal kapcsolatban elmondanám, hogy vannak egészségügyi, környezetvédelmi, hátrányok minimálisak az előnyök, nézzük meg a tanulmányban, energetika szinte semmi, itt teljesen világos, hogy milyen a mérleg. Elfogadhatatlan, hogy a tanulmányban ez hogyan szerepel. Egyesek megkérdőjelezik az objektivitást, ez azt mutatja, hogy sok kételj van, és az EU-ban van egy elv az elővigyázatosság elve. Hogyha kételj van, így kell eljárni, hogyha a palagáz kitermelésének támogatói is azt mondják, hogy új tanulmány kell, akkor azt kell kérni, hogy moratórium legyen, a palagáz kitermelése kapcsolatban, és újabb vizsgálat. Mi a vélemény a moratóriummal kapcsolatban? Legyen egy törvényezési javaslat az európai területen. Hogyha nem kaphatunk gyors választ erre, akkor azt javasolnám az MV-nek, hogy kezdeményezzen egy állásfoglalást vitát kértek az Európai Parlamenttől, és akkor erre sor is kerülhetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedstawiony materiał. Köszönöm szépen. Ez a dokumentum nem tűnik igazából tudományos tanulmánynak, amit itt felhasználtak, az nagyon jó, és azt olvashatjuk, hogy itt például a víztisztító üzemek kapacitása nem elégséges. Igazából van szociális aspektus minden befektetésben is úgy tűnik egy tanulmányban, egy szakértői tanulmányban nem lehet azt mondani, hogy úgy tűnik. Kutatásra kell igazolni, hogy most ez igaz, egész, elégséges, vagy nem elégséges a kapacitás. Tehát vagy elégséges, vagy nem elég. Ilyen nincsen egy tudományos anyagban, hogy lehet, vagy azt várjuk el, elképzelhető. Ilyen szavak nem szerepelhetnek egy tudományos dolgozatban. Ilyen nyelvet nem találunk tudományos szövegben. Balesetek, igen. Van baleset az olajjal, ott volt a mexikói jövőbölben, ez a tragédia. Tehát 3%-os a baleset valószínűsége. Azt mondja, hogy a problémákat be kell azonosítani. Igen, de minden egyes baleset típust be kell azonosítani. Mindig diagnózist kell adni a problémáról. Úgy vélem, hogy a szöveg jellemzői azt mutatják, hogy nem elfogulatlan gázvezetéket. Tehát, hogy most legyen hagyományos, vagy nem hagyományos a gáz a csővezeték balesetet okozhat, és baleset tárgya lehet. Mint, mint ugyanúgy, mint bármi más esetében. Az olajfúrásnál is van zaj, van szennyezés. Ne mondja nekem azt, hogy több zajt okoz például a palagáz kitermelése. Az olajtermelés is zajos. Hogyha ezt az anyagot komolynak akarjuk tartani, hogyha ezt az anyagot a további elgondolásaink alapjává akarjuk tenni, akkor megfelelő pártatlan kutatást kell végezzünk. Például amerikai kutatást. 2012-ben lesznek Amerikában eredmények. Akkor min alapul ez a tanulmány? Hogyan jelentheti ki, hogy ez a dokumentum elfogulatlan. Kijelenti, hogy a palagáz fenyegetés, panyag, palagázt ne termeljenek. Azt mondja, hogy az európai lelőhelyek nem fogják befolyásolni a jövőt. Tehát valami itt bűzlik. Man muss doch unterscheiden. Nos, úgy gondolom különbséget kell tenni a tanulmány, egy olyan tanulmány között, amely az okokat, a problémákat mutatja fel, és eh, egy, a között, hogy mit tegyen egy ország, ami politikai döntéseket kell, hogy hozzon. Tehát itt a feladat arra terjed ki, a megbízás, hogy a problémákat mutassa fel a tanulmány. Edith Estrella kapszót. Másfél percet eh, mondtam. Rendben. Hadd kezdjem azzal, hogy tudom, ezt a tanulmányt a koordinátorok rendelték meg, a tematikus fő osztály. de hát ez így van minden tanulmány esetében. Szeretném mégis tudni, hogy ö, ö, miért nincs semmilyen logó, semmilyen aláírás rajta ahhoz, hogy a az érvek szavahihetőségét meg tudom én Szeretném, hogyha tudnám, hogy ki a szerző. Ez nagyon vitatott, aktuális téma, érzékeny téma. Komoly vitát kell erről folytatni. Szeretném felhívni a figyelmet egy nyilatkozatra, 2001-31-32-es, most már tovább a nem érvényes. Ennek a témája a palagáz és palolaj kitermelés. Itt Bove úr látható, jó magam is, mások Löpázs asszony, Anna Rozba asszony írták alá ezt a nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat most már nem érvényes, és nem lesz gyakorlati hatása. De úgy gondolom, mégis fontos, hogy eme tanulmány alapján, a viták alapján és annak alapján, hogy erről komoly kell, vitát kell folytatni, az MV vissza kell térjen erre a témára, napi rendre tűzze, mert még kell vele foglalkozni. A környezetre negatív hatással lehet a kitermelés az emberi egészségre is. A polgárnak jog van tudni, hogy mi nem stimmel. Köszönöm szépen. Holnap reggel fognak napirendre tűzni ilyen témát a koordinátorok. Vittorio Pródi kap Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a bemutatott tanulmány plauzibilis megfogalmazásokat tartalmaz. Talán meg lehet még egyszer vizsgálni, de ami itt most történik, az nem más, mint a szikláknak a legyarulása. Szerintem szóval vannak ezek a kis földrengések is, a metánnak a kiszabadulása a föld alól. Tehát itt vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban legalábbis kétségeinket kell megfogalmaznunk. Úgy gondolom, hogy ennek a kitermelésnek a fenntarthatósága, a lelőhelyeknek a fenntarthatósága sokkal kisebb, mint a konvencionális fúrási technikáknak a fenntarthatósága. Hogyha máshogy járnánk el, például mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási hulladékot használnánk fel, akkor a gáz szükségletünknek egy részét ki tudnánk váltani. Ez lehetne a megfelelő út. Tehát nézzük meg, hogy mi az, amit hasznosíthatunk megfelelő előnyökkel, és így próbáljunk meg a változással szemben fellépni. Tehát ilyen erőforrásokat használjunk, máshogy kell gondolkoznunk. Egyébként úgy gondolom, hogy összességében a tanulmány plauzibilis megfogalmazásokat tartalmaz. Köszönöm szépen, Boguslav Sonik. Dziękuję bardzo, bardzo krótko. Köszönöm szépen, röviden fog hozzászólni, nem tudom, hogy megkíván, megkíván asszony miért mondta, hogy egyesek nem kívánnak vitát. A palaolajjal kapcsolatban volt vita március 8-án a plenárison, és biztos vagyok, hogy folytatódik majd a vita. Ahogy Ettinger biztos mondta március 8-án, a kitermelés. Nem lehetséges kitermelés, hogyha a polgárok nem járulnak hozzá, de a polgárok megkap, meg kell kapják a megbízható információt. Ez a tanulmány elfogult kézikönyv arról, hogy miért ne termeljünk ki palagázt Európában. Ettinger biztos. Idézném, márciusban azt mondta, a palagáz olyasmi, ami ö, foszilis és reményre ad okot. Környezetbarátabb, mint a szén vagy az olaj. Rugalmasabb, mint az atomenergia vagy a szén. Köszönöm. Kollégé Kolászka. Kolászka kolléganő. Köszönöm. Elnök úr. Ez az első olyan dokumentum, amelyet a palagázról állítottak össze. Nyilván ez okozza itt az érzés kitöréseket. Igazából még semmit sem tudunk pontosan, de már van egy első javaslat, hogy moratóriumot vezessünk be ne csodálkozzanak, hogy ez a dolog ennyire ellentmondásos. Szeretnék rákérdezni, hogy Franciaországban van-e moratórium például a fukushimai baleset után az atomenergia tekintetében. Miért? Nem tudom. De a palagázra bevezettek egy moratóriumot. Miért? Mert Franciaországban az energia 80%-a atomenergia. Tehát Annyit megalapíthatunk, hogy nagyon összetett probléma a palagáz. Szociálisan, gazdaságilag, politikailag. Az energiabiztonságunkkal is összefügg. Éppen azért úgy gondolom, hogyha a jövőben egy eh, jelentést készítünk elő, akkor a tanulmányoknak eh, figyelembe kell venniük az eh, energiabiztonságot is. Állandóan azt mondjuk, hogy energia és környezeti problémák vannak, energia és klíma problémák vannak. Legyen egy olyan jelentés, amelyben a gazdasági szempontok, környezetvédelmi szempontok, de más szempontok is mérlegelésre kerülnek. Nem vagyok mérnök, nem fogok most érvelni az amerikai megoldás mellett, vagy a európai kitermelési módszerek mellett de nem lehet -e kijelenteni azt, hogy a palagáz rossz az emberek egészségére. Azt mondta, hogy azt mondja itt a 35. oldalon, hogy a lehetséges hatások közül nem lehet kizárni, hogy a hidraulikus kitermelés egészségügyi problémákat okoz. Ez eléggé gyéren dokumentált. Tehát eh, ettől azért egy kicsit megfájdul a fejem, ha ilyet hallok. Na Sie haben ja recht, Kollégin. Igen, Kolárszka kolléganő igaza van, hogy mindent figyelembe kell venni, de hát mi a környezetben bizottság vagyunk, mint hogy mink, minket elsősorban a környezeti hatások érdekelnek, az ITRE bizottság tartott meghallgatást, ott valószínűleg az energia, a biztonság, az energiatermelés kérdései is szóba kerültek, és a parlamentnek a jelentése nyilván az összes szempontra ki kell, hogy terjedjen, de hát ez egy tanulmány, amit mi kértünk, környezetben bizottságként Bász Eichhout kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit csodálkozom, hogy annál alakul ez a vita. MV szakbizottságként gyakran kérünk tudományos tanulmányt adott kérdésről. Itt is ez történt. Mi képviselők legyünk olyan udvariasak, hogy köszönjük meg a tudósoknak, hogy eljönnek, elkészítik a tanulmányt, és kérdezzünk, de ne támadjunk. Azt hiszem, hogy a tudósokkal nem így kell bánni. Főleg, ha tudjuk, hogy a Konvol Egyetemen ugyanarra jutottak, és ajánlásokat fogalmaztak meg a moratóriummal kapcsolatban. Máshol is vannak kételyek, amikor ugyanarra jutnak máshol, mint itt, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy talán nem jó irányba megyünk, tehát a az üzenet vívőjét nem kell megtámadni. Próbáljuk meg ezt politikailag lefordítani politikailag talán másként értelmezzük, de ez a politikai vita lényege. Mi a zöld perspektívával úgy gondoljuk, hogy ö, ez a jelentés azt támasztja alá, ö, hogy nem a pola olaj irányába kell elindulni. Köszönöm szépen a tudósoknak az információt. Most pedig ö, a az Európai Bizottságnak kell feltenni egy kérdést, hogyha a negyedik fejezetet kinyitjuk, ezzel senki sem foglalkozott, sok hiányosság van az európai politika irányítása van. Az a bizottsághoz való kérdésem, mit fognak tenni ezzel kapcsolatban, és addig is hogyan döntenek, mi történjék a palaolaj kitermeléssel Európában. Mi politikusokként ezzel kell foglalkozunk, nem csak huhogni, hogy rossz üzenetet adnak át, mert egyesek nem akarják ezt meghallani. Bedankt, Edzpieta Lukaszewska. Elzbieta Lukaszewska. Bardzo panie Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy a környezet tudat Európában olyan magas szinten van, hogy eh, egy ország sem eh, alkalmazna valamit, ami a környezetre vagy az emberegészségre káros lehet. De lehet a tudósokkal vitázni. Hiszen, hogyha nincsenek kétségek, hogyha különféle eredmények vannak, akkor vita van. És a tudósoknak is különféle csoportjaik vannak, különféle nézetekkel, amelyek néha ellentmondanak egymásnak. Néhány felszólalót végighallgatva, emlékszem, hogy valaki azt mondta, hogy van egy palagáz lobby, amely nagyon aktív. Igen, nálunk nagy lelőhelyek vannak, Éppen ezért nálunk eléggé jelentős a palagáz ellenes lobby, hiszen az energia nagy üzlet. És hogyha valaki győz, akkor valaki másnak veszítenie kell. Ez a hiperaktivitás oka. Hogy az emberek ennyire ellenzik a palagát, pedig nincsen eh, tudományos bizonyíték arra, hogy veszélyes. Mi igazából azt látjuk, hogy energiafüggetlenséget biztosíthatnánk a saját lelőheleink segítségével. Ellenezzük a szenet, ellenezzük az atomenergiát, ellenezzük a palagázt, hogyha mindent ellenzünk, akkor mit támogatunk? Olvastam a tanulmányban az elején, hogy elképzelhető hatása van a hidraulikus kitermelésnek az egészségre és a környezetre. Minden esetben van ilyen, minden kitermelésnél. A tanulmány viszont azt írja, hogy nincsen ennek világos bizonyítéka. Van egy eset tanulmány egy nőről, akinek rákos daganata lett, de nincsen bizonyítva az összefüggés hiszen azok, akik például szélerőművekhez közel élnek, azok is megbetegedhetnek. Tehát, hogyha van összefüggés, akkor ezt be kell bizonyítani. A szélerőművek például megújuló energiát termelnek? Nem. Túl sok itt az érzelem. Jobban utána kéne járni a dolognak, más szakértőkkel is köszönöm. Kritenazinis. Kritenazinis. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, hallottam Linda McEwen szavait. hogyan illeszkedik bele ez a palagáz és palagaj kitermelés az alacsony szindioxid kibocsátású gazdaságba? Íme a kérdés. And, um, other colleagues said, there's a series... Hogy más kollégák mondták, komoly hiányosságokat lehet felfedezni a jelentésben. Meg kell vizsgálni. Például bizottsági szinten, és szeretnék hallani még arról, hogy a bizottságnak mi az álláspontja olyan országok esetéről, ahol hagyományosan a gáz és ö, olaj kitermelést ö, nem megfelelően ö, szabályozták. Ö, ott bányászati keret irányelvre van szükség, mert nincs lefedve az 500 ezer köbméter napi kitermelés alatti tevékenység. Az irányelvek nem minden mennyanyagot fednek le, és úgy tűnik, hogy ezt ki is használják a vállalatok. Tudatosan. Végül pedig az arra szeretnék rátérni, hogy a vízforrást kellene megvédeni. Szeretném ezzel kapcsolatban hallani a bizottság véleményét. És így tudnánk értékelni a ö, vízről szóló ö, keretirányelvet. Kollégák, véget ért az időnk. Tehát a következő hat felszólót nem hallgathatjuk már meg. Úgy gondolom, hogy meg kell adni Altman úrnak a lehetőséget. A bizottság nem akar most eh, hozzánk szólni, tehát gondolom, hogy meghallgatta a kérdéseket. Altman úr, hogyha átvenné a szót, hogy megválaszolja a tanulmánya ellen felmerült érveket. Köszönöm, elnök úr. Természetesen nagyon-nagyon ellentmondásos dologról van szó, nagyon eh, érdekes volt eh, tudományosan feldolgozni a témát kollégáimmal. Voltak kérdések a cégen függetlenségéről. A mi cégünket 1982-ben hozták létre, tehát körülbelül 30 éves tapasztalatunk van már. Amikor pedig a céget létrehozták, az volt a célkitűzésünk, hogy az energia, mezőgazdaság és a mobilitás tekintetében fenntartható modelleket dolgozunk ki. Ezt akkor még nem így hívták, de a lényeg ez volt. A hagyományos energiákkal is foglalkozunk, dolgoztunk földgázzal, szenet vizsgáltuk, meg sok más. Véleményem szerint kijelenthetjük, hogy függetlenek vagyunk. Egy másik szempont, amit kiemelnék, kereskedelmi érdekeltségeink lennének itt megújuló energiákban, nem. Nem így van, semmilyen kereskedelmi érdekeink nincsenek teljesen, teljes mértékben független tudományos szervként működünk, a gázvállalatok, az olajvállalatok, az autóvállalatok globális szinten működnek, és nagyon jól ismertek a saját ügyfeleink is. számos ügyfelünk volt, európai intézmények és nemzeti kormányzatok, helyi, regionális kormányzatok egész Európában. Nem, nem igazán tisztességes a semlegességet megkérdőjelezni. Egy névtelen papírt osztogattak ki. Érdekes, hogy valaki egy 20 embert foglalkozott céget ilyen mértékben átvilágított. Tehát nem vagyunk kereskedelmileg érdekeltek ipari értelemben. Volt itt egy kérdés az adatainkhoz is. Milyen adatokat használtunk? Piaci értékeket. Az EON és a Gazprom-tól szedtünk adatokat, semmilyen gazdasági, semmilyen üzleti lehetőségi vizsgálatot nem folytattunk. Tehát ne gondolják, hogy bármilyen jellegű gazdasági tanulmányt végeztünk. Meg se próbáltuk üzleti modellileg megvizsgálni az európai vállalatok helyzetét, hogy milyen üzleti modellekben termelnék ki a palagázt. Más érveket is hallottunk. Örülnék, hogyha vitázhatnánk a témán, hogy milyen adatokat használtunk, milyen következtetéseket vontunk le, és milyen ajánlásokat tettünk. Köszönöm. Köszönöm. Kedves kolléganők és kollégák, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt a vita, és nagyon fontos. Itt az NB bizottságban most kezdtük el a foglalkozást ezzel, el kell dönteni, hogy hogyan folytassuk. Szonyik kolléga azt mondta, hogy lengyel tudósok állították össze ezt a papírt, a neveket meg is fogja mondani, a titkárság eljutatja hozzánk. Tehát akkor majd megtudjuk, hogy ki volt ez. A 17-es, 18-as pontot holnapra halasztjuk, holnap lesz időnk. Köszönöm a részvételt, az ülést mára berekeztem. Köszönöm. Okay. Thank you.